bitte Platz zu nehmen. Ich möchte den nächsten Tagesordnungspunkt. Szeretném a következő napi rendi pontot megnyitni. Egy beszélgetésről van itt szó Grössman úrral, korábbi miniszterelnök helyettessel, aki miniszterelnök helyettes volt házelnöki választásáig, jelenleg az ukrán parlament házelnöke. Ő a reform folyamatban érdekelt, ezt bizonyította, és előre is vitte ezt a folyamatot. Láthatjuk, hogy ez a kezdeményezés fontosabb, mint valaha. Ukrajnának példaképnek kell válnia, legalábbis az Oroszország által nem megszállott résznek. Ezért pénzügyi és technikai támogatást kell nyújtanunk Ukrajnának. Egy észszerű projektet kell az elkövetkező hetekben, hónapokban megvalósítani. Ukrajnában ö, októberben önkormányzati választások lesznek majd, és szeretnénk, ha ez sikertörténet lenne, a jogállamiság, demokrácia, valamint észszerű gazdasági rend elérése a cél. Strasbourgban januárban Ukrajnával kapcsolatban széles többséggel fogadtunk el egy jelentős állásfoglalást. Újra és újra elmondtuk, hogy mennyire fontos egyébként az Európai Unió be, kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos jelentést is elfogadtuk. Ukrajna egy külső agresszió áldozata megsértették az ország szuverenitását, és területi integritását. Oroszország pedig nem egy ö, ö, olyan fél, aki csak ül és nézi, hanem egy a konfliktusban ha résztvevő fél. A Minszki megállapodás nagyon fontos, én a jelenlévők nagy többsége nevében beszélhetek ilyen tekintetben. Köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk, és beszélgethetünk önökkel. És köszönjük, hogy azon fáradozik, hogy velünk való együttműködésben Ukrajnában el, előre vigye a reformfolyamatot. A kollégám fog helyettesíteni engem azért, mert Berlinben kell lennem ma este, ezért hamarosan el is utazom, mert pontosan ebben a témában kell Berlinben egy beszédet tartanom. Elnök úr, öné a szó. Vagy pane голово, вельмишановні. Tisztelt elnök úr, Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, kedves ukrán kollégák! Mindenek előtt, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani önnek az ukrán kérdésben foglalt álláspontjáért, a támogatásukért. Ugye nevükön kell nevezni a dolgokat. Önök objektíven értékelték, hogy mi zajlik Ukrajnában. Orosz megszállás történt, ettől szenved az országunk, és őszintén meg kell mondani, hogy mi történik, nem egyszerűen Ukrajna területét támadták meg, hanem az európai értékeket is, a demokrácia és a szabadság értékeit. Ezért mindezek miatt a világnak, a nemzetközi közösségnek reagálnia kell. Számomra különleges jelentősége van a mai e, napnak, hiszen egy évvel ezelőtt ismerte el az Európai Unió és az Európai Parlament a méltóság forradalma után a Verhovna Radát, mint e, Ukrajna legitim parlamentjét a parlament akkor bele is kezdett a rend helyreállításába és az ukrán nép törekvéseinek megvalósításába európai demokratikus államot építünk, és a közös európai hazához kívánunk csatlakozni. Az elmúlt év során a kormányzati rendszert állítottuk helyre, új parlamentet, új elnököt választottunk, és társulási egyezményt kötöttünk az EU-val első külföldi látogatásom ez, és Schulz elnökkel együtt nyitjuk meg a társulási parlamenti bizottság első ülését. Nagyon fontos feladatai vannak az ukrán parlamentnek. Két fő kihívással előttünk először is. Meg kell védenünk a közös európai értékeket, a szabadság, a demokrácia értékeit. Meg kell állítanunk a külső agressziót, fenn kell tartanunk a területi épségét és a szuverenitását a sokat szenvedett országunknak. Másfelől hatékony intézményes reformokra van szükség ahhoz, hogy egy poszt-szovjet köztársaságból korszerű, sikeres európai országot építsünk. Hadd kezdjem ez utóbbival. Nem könnyű egyszerre háborúzni és reformokat végrehajtani, de nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre az agresszió ellenére eh, Ukrajna reformstratégiát fogadott el, eh, és eh, a társadalási egyezmény alkalmazásáról is tervet készítettünk a parlamenti többség koalíciós megállapodást kötött, és mindezen dokumentumok alapján egy inkluzív ö, törvényhozási terv született a 2015-2017-es évek reformjainak támogatására. A jövő héten fogom ezt bemutatni Kijevben. A parlamentnek a rendszerváltozás motorjává kell válnia, nagyon sok reformtörvényt kell elfogadnunk, és nem szabad, hogy egyszerű nyomdaként a tökéletlen törvények folyamatos korrigálásával foglalkozzunk. Melyek az első eredmények? a közös parlamenti elnök és kormány erőfeszítéseknek köszönhetően elkezdtük alkalmazni a korrupció ellenes törvénycsomagot, amit októberben fogadtunk el. Nem titok, hogy a korrupció súlyos probléma, és ezt gyökeresen kell felszámolni országunkban. korábban elképzelhetetlen, átlátható és elfogulatlan kiválasztási folyamat eredményeképpen az antikorrupciós hivatal igazgatóját is hamarosan beiktatják pozíciójába. A rendészeti szektor reformja is megkezdődött, az EU tanácsadó missziójával együttműködve és a misszió jogállásáról a megállapodást februárban ratifikálta a parlament. a igazságszolgáltatási reform első lépései is megtörténtek, és a védelmi kapacitások megerősítéséhez is egy sor törvényt fogadtunk el. Nagyon fontos a decentralizáció és az alkotmányos reform. Folyik ez a folyamat, és ez az egyik legfontosabb prioritása az ukrajnai reformoknak. Az ukrán elnök egy bizottság felállítását kezdeményezte tudósok, szakértők, a civil társadalom részvételével, hogy az alkotmányt megfelelően módosíthassuk. Szeptember elején fogjuk valószínűleg végleges formába önteni az alkotmánymódosítást, és a Velencei Bizottság javaslatait figyelembe fogjuk venni. Ez a folyamat, hangsúlyozom, már a Minszki megállapodás előtt jóval megkezdődött. Hadd biztosítsak mindenkit, hogy az ukrán régiók önrendelkezése még úgy fog megvalósulni, hogy ez mindenkinek a kívánságait figyelembe veszi. Ami hiányozni fog viszont a decentralizációs reformból, az az, hogy a régiók saját tankjaikkal és rakéta naszádjaikkal küzdhessenek az Eurázsiai Unióhoz való csatlakozásért. Az egyik legfontosabb prioritás ma Ukrajnában a gazdaság helyreállítása, nemzetközi segítség nélkül ez nem lehetséges. Ezért nagyon nagy várakozásaink vannak a parlamenttel és a bizottsággal való tárgyalásaink vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy az orosz agresszióval szemben fellépjünk. Az ukrán terület ellen folyik az agresszió, bár ezt Oroszország tagadja. Nagyon sok áldozata van ennek a támadásnak, az ország különböző részein sok család siratja az áldozatokat. Több ezer áldozatról beszélhetünk már az agresszió kapcsán. Közel egymillió embernek kellett a otthonát. Hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hiszen januárban ambíciózus humanitárius segítségnyújtási tervről döntött a bizottsággal együtt. Egyértelmű most már, hogy milyen alattomos módon lép fel a Kreml Debalceve megszállása, elfoglalása a tűzszünet megkötése után történt az ENSZ-hez és az EU-hoz fordul Ukrajna, és azt kéri, hogy békefenntartó missziót küldjenek Ukrajnába. Az ideális megoldás egy EU misszió lenne, hatékony lenne, hogyha a kontakt vonalon lépnének fel, illetve az Ukrajna által jelenleg nem ellenőrzött orosz határon. Oroszország persze rögtön elutasította ezt a kezdeményezést, és azzal vádol bennünket, hogy megsértjük a Minszki megállapodást. Miért? Azért, mert hogyha a határt ellenőriznék, akkor nem lehetne ugye Oroszországból fegyvereket küldeni a terroristáknak. Az Orosz Föderáció folyamatosan manipulál, ezért aztán Ukrajna akármilyen őszinte is legyen a Minszki megállapodás vonatkozásában, ők mindent meg fognak tenni az ukrán függetlenség, szabadság és demokrácia lerombolására. Az ukrán polgárok ukrán polgárokat tartottak illegálisan fogva az Orosz Föderációban az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének egyik ukrán parlamenti képviselőjét is, aki 74 napja éjségsztrájkol, Nagyász Sevcsenkorról van szó. Köszönöm az Európai Parlamentnek a pozitív kezdeményezéseket. Mit várunk az Európai Parlamenttől? Egyértelmű Ukrajna álláspontja, nincs alternatívája a békés rendezésnek, ugyanakkor a jelenlegi válság megoldása egyértelműen az oroszokon múlik, nekik kellene bizonyítaniuk a béke iránti elkötelezettségüket Mindenképpen meg kell állítani az agresszort, véget kell vetni az öldöklésnek, a jelenlegi szankciók rendszerét fenn kell tartani, és átfogó segít, segítséget kell nyújtani konstruktív módon Ukrajnának. Nagyon nagy a szükségünk a védelmi képességeink megerősítésére, nem támadó, hanem intelligens védekező fegyverekre van szükségünk. Nagyon fontos, hogy szembeforduljunk az orosz agresszióval. Ne feledkezzenek meg a krím ügyéről se. Egy éve romlik a gazdasági helyzet, a krími ukránok és tatárok helyzete. Az Európai Uniónak még hatékonyabban és határozottabban kell támogatnia Ukra Ukrajnát. Nagyon fontos, hogy a közvéleményt is megfelelően tájékoztassák és fellépjenek az orosz propagandával szemben a kereti partnerségi rigai csúcs előtt azt várjuk, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek és tagállamok az EU tanácsot is arra ösztönözzék, hogy erőteljes politikai üzeneteket küldjenek az ukrán népnek az európai perspektívánkat ismerjék el, és vízummentességet vezessék be, mert megérdemlik ezt az ukrán emberek, akik az európai integrációért és a közös értékekért küzdenek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Herr ich danke Ihnen sehr. Elnök úr, köszönöm szépen. 16-an kértek szót, ezzel a felszólalói listát le is zárnám, és egyetértésükkel azt mondom, hogy maximum másfél percben szólalhatnak fel. Egyetértenek? Akkor Plenkovics kollégának adnám át az elnöki széket. very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Grossman, elnök úr, nagykövet úr, kedves kollégák, ukrán parlamenti képviselők, üdvözlöm Önöket. Mielőtt megadnám a kollégáknak a szót, elmondom, hogy én vagyok az ukrán delegáció vezetője is, és az ülést követően a palanti társulási ülésre kerül sor, a kolléga is itt van, meg fogjuk beszélni azon az ülésen a biztonsági humanitárius kérdéseket és a kelet-ukrajnai helyzetet holnap pedig a társulási megállapodás pénzügyi, gazdaság és energia aspektusairól tárgyalunk. Nagyon várom már ezt a tárgyalást. Az Európai Parlament elnöke elhivatott Ukrajna felé egy sor állásfoglalást fogadtunk el, a parlamenti képviselők szeretnének önökön segíteni, hiszen önöket elnyomják. Továbbra is felajánljuk ezt a támogatásunkat és hogy ne fűzzem túl hosszúra a szót, csak annyit mondanék, hogy mondják el önök, hogy a további nemzetközi elkötelezettséget a miben látják azért, hogy meg lehessen oldani az elfoglalt területek helyzetét. Ott van az EBESZ, emellett ott van az, amit Poroshenko elnök is elmondott, nagyon jó lenne, ha tisztáznák ezeket a gondolatokat. Most pedig Sandra Kalnyelte kolléganőmnek adok szót, tessék. Mr. Um, Groisman. Köszönöm szépen, Groisman úr. Üdvözöljük az Európai Parlamentben. És lett nyelven folytatom hiszen Lettország jelenleg az első elnöki tisztét tölti a tanácsban. Egy évvel ezelőtt, február 20-án látogattam el Kievbe, és a Verovna Rádában is voltam. Ott a vezetők éppen történelmi döntéseket hoztak meg, hogy gátat vessenek, véget vessenek a további erőszaknak. Tanulja lehettem különböző erőszakos cselekményeknek is, és láttam az áldozatokat. Én úgy gondolom, hogy a tárgyalások csak akkor lehetnek sikeresek, ha Ukrajna képes megvédeni magát. Az európaiak és az amerikaiak segítségét fel kell ehhez ajánlani, hogy az ukránok megvédhessék magukat. Szeretném tudni, hogy hogyan haladnak a tárgyalások előre az ENSZ békefenntartó erőivel. Sandra, now I'd like to give the floor. Köszönöm, Sandra. Anna Gomes következik. Parancsolja. Köszönöm szépen. Groisman úr, üdvözlöm Önt itt. Tavaly február 21-én én ott voltam az Euromajdanon, és másnap arra ébredtem, hogy Janukovics elmenekült. és látták a kollégák is, én is, hogy az ukrán nép ilyen fantasztikusan viselkedett, de azért féltünk, hogy ebből baj lesz. Ez megtörtént, és nem csak Ukrajnára van hatással, hanem ránk is. Európára van hatással. Ez hatással van arra, hogy mit gondolunk magunkról, hogy kik vagyunk az az Európa vagyunk, aki az orosz, a régi Oroszországgal foglalkozik, vagy új Európa vagyunk, akik, akik jó, koordinálni tudják magukat. Én portugál vagyok, de együttérzéssel viseltetek az ukránok felé. Egyrészt elég nagy az ukrán közösség Portugáliában, másrészt pedig az értékeinkkel is ez áll összhangban egyetértek önnel abban, hogy függetlenül attól, hogy milyen támogatást kap Európában vagy Európán kívül, rendkívül fontos az, hogy Putyin agressziótát meg, Putyin agresszióját meg kell állítani, és a demokráciát ki kell építeni Ukrajnában. Putyin erkölcsi vereséget akar mérni önökre, és így ránk is. Aztán az is komoly fenyegetettség jelent, ami, ami a katonaságban történik, illetve hogy vannak nem azonosított repülőgépek. Köszönöm szépen! Most Császtán a következő parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti elnök úr! Az ECR frakció nevében üdvözlöm Önt. Frakcióként azt kértük, hogy Szavcsenko asszonyt mi hamarabb engedjék szabadon, őt az oroszok ejtették fogjul ukrán talajon. Nos, 2002-ben a Wall Street Journalban írtam egy cikket, arról szólt ez, hogy Ukrajna számíthat-e Európai Uniós tagságra. Erről akkor még nem igen gondolkodott senki. Akkor volt a narancsos forradalom, de én nem képzeltem úgy, hogy az lehetséges lenne, hogy Oroszország fizikailag katonasággal belépne Ukrajnába. Erre ez eszembe sem jutott. Putyin már tíz éve végül is elég nyíltan beszél, mindig is autoriter nagy Oroszországot akart létrehozni, hiszen katasztrofáként érte, élte meg Szovjetunió bukását. Azt hiszem, hogy, és attól félek, hogy a második Minszki megállapodás nem tart ki, elképzelhető az oroszok tovább jutnak Mariupolban, vagy eljutnak a Krímfélszigetig, és itt szárazföldi kapcsolatot hoznak. Prioritásnak tartom azt, hogy stabilizálják az ukrán gazdaságot EU-s, a NATO segítséggel. Kérdezem, hogy segítenek-e a tagállamok abban, hogy jobban meg tudja védeni magát Ukrajna? A békefenntartók vajon segítenének-e? És mit gondol a New York Times-ban megjelent cikkről, mely szerint a harkovi bombatámadás elkövetőit az orosz titkos szolgálat készítette fel. Itt terroristákról van ez szó, illetve jövőben lehet erre számítani, hogy a KGB vagy a katonaság, az orosz katonaság majd támadásokat miért Ukrajnára? Thank you, Charles. Uh, I just... Köszönöm szépen, Charles. Kedves kollégák, másfél perc a hozzászólási idő, így jut mindenki szóhoz. Van Valen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Grossman úr. A liberálisok támogatják önt hiszen példaérték, amit tettek, szabad és igazságos parlamenti választások, illetve elnökválasztás. Az Euromajdán kiváló példa. Putyin nem szeretné, ha lenne egy euróvörös tér, mert hogyha ez megtörténne Oroszországban, akkor vége lenne a válságnak, vége lenne az agressziónak, és pontosan ezt nem akarja Putyin, Putyin azt szeretné, hogyha térdre kényszeríthetné a szomszédjait, pedig a szomszédoknak maguknak kell dönteni. Örülök annak, hogy ön változást szeretne hozni Ukrajnába, és hogy a parlamentben reformokat szeretne megvalósítani, hiszen jogállamiságra van szükség gazdasági reformokra, a katonaságot is meg kell, reformál, meg kell reformálni, illetve fel kell lépni a korrupció ellen is, és ezt csak úgy lehet elérni, hogyha erős a parlament, és ezt a parlamentet már megválasztották. Az Európai Parlamentnek van egy delegációja, aki együttműködik a Rádával, van egy parlamenti közgyűlési bizottság, illetve a kollégám liberális kollégám, aki mellettem ül, ő, igaz, ő elnökli ezt a szervezetet. Sok sikert szeretnék önnek kívánni, hiszen nagy szüksége van erre. Köszönöm. Köszönöm, Van Balen úr, most pedig Lockpiller mondja, következik az öldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a házelnöknek is a felszólalását. Az elején elmondta, hogy milyen jogalkotási kezdeményezéseket indítottak útjára. Egyet emelnék ki, az esetleges ratifikálást a Nemzetközi Büntető Bíróság statutumával kapcsolatban. Nagyon jó lenne, ha ilyen időkben ezen dolgoznának. 2003 óta dolgoznak az önképviselői ezen, és érdekelne engem az, hogy hogyan látja a helyzetet, van-e lehetőség a ratifikációs folyamat intenzívebb tételére. Másodszorban nagyon örülnék, ha megkapnám az önök támogatását, hiszen van egy világszövetsége parlamenti képviselőknek, és Kievben lesz is márciusban egy rendezvényünk, nagyon hálásak lennénk, ha ott erről is beszélhetnénk, és megkapnánk az önök támogatását. Köszönöm Lochbiller asszony. Schaffhauser, Schaffhauser úrnak adom meg a szót. Tisztelt nagykövet úr, nagyon örülök, hogy hallottam, hogy reformra kövekednek az elnök közbeszól, hogy nem nagy követ a vendég. A kívánságukat, hogy átláthatóság alakuljon ki, és jogállamiság alakuljon ki, de ne legyenek illúziói e, amit ez a parlament mond, az nem Franciaország hangja, nem Németország hangja, nem Anglia hangja, nem az EBS e megfigyelők hangja. Ők nem beszélnek orosz megszállásról, a parlament szélsőségesen értelmezi a helyzetet, néhány háborúra kéhezett ember véleménye ez, ami nem reprezentatív Európában. Ez a parlament Európa ellen fordult. Na most, ami Minsket illeti, egyetlen kérdést szeretnék feltenni önnek, nagy úr. Mindig is úgy gondoltam, hogy a Minsk 2-nek az az előnye, hogy újra leszögezi, hogy Oroszország semmilyen esetre sem kérdőjelezi meg Ukrajna határait. Kedves kollega, hát hagyjon engem beszélni. Én is meghallgatom az önök ideológiáját. Szóval az szerepel benne, hogy amikor a helyi választások lezajlanak, amit önök jóvá hagytak, az önök szuverenitása teljes mértékben helyre fog állni a határaikon belül. Tehát azt kérdezném, hogy a helyi választásokat és a keleti régiók autonómiát miként kívánják megvalósítani, aztán e, ettől kezdve már nem lesz semmilyen kétértelműség Oroszország szerepét illetően. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr! Talán fontos jelezni, hogy Grossman úr a Verhovna Ráda elnöke, és nem nagykövet, ahogy ön hívta őt. Stetina kollégának adom most meg a szót, tessék. Ön már kimerítette a hozzászólási ide is, Stetina úr, tessék. Jó kollégó, Köszönöm szépen. A francia kollégát arra kérem, hogy hagyjon szóhoz jutni. Rendet kérek a teremben. Stetina úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A francia kollégát arra kérném, hogy hagyjon engem is felszólalni, hiszen most én vagyok soron. Kedves kollégák, tisztelt házelnök úr, szeretném elmondani, hogy milyen ö, ö, nagyra tisztelem az ATO harcosait, legyenek azok ö, haderőtagjai, vagy pedig ö, önkéntes harcosok. Ukrajna ö, általában véve az európai és atlanti értékekért is harcol, és ezért csodálom is Ukrajnát. A közelmúltban jártam azon a területen, amelyet felszabadítottak, és ezen a területen gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy a háborúnak vége lenne, hogyha lezárták volna a határokat. Elnök úr kihívásokról és felhívásokról beszélt, az Európai Unió felé intézte ezeket a rendőrségi erő bevetéséről beszélt. Úgy gondolom, hogy önökkel együtt, önökkel együtt ugyanúgy gondolom én is, hogy itt nem elég az, hogy beszéljünk. Mogherini asszony ellátogat hozzánk, mindenképpen foglalkoznia kell most már a tettekkel is, azért, mert a szavak nem elegendőek itt. Now I give the floor to our colleague. Uh, Köszönöm Stetina kollégám, Amikis kollégának adom most meg a szót. Kérdést szeretnék feltenni a házelnök úrnak. Amikor a Szovjetunió összeomlott, Ukrajna volt a harmadik legnagyobb nukleáris fegyverkészlet gazdája a világon. És a budapesti 94-es memorandummal, megállapodással atomfegyvermentessé tették. Ön szerint, hogyha maradtak volna az atomfegyverek, akkor más forgatókönyv érvényesült volna? Amikis úr, köszönöm szépen, most pedig Fotiga asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Verhovna Rada képviselők! Szeretném megismételni azt, amit a múlt év elején mondtam a parlamenti a NATO és a Verhovna Rada parlamenti vegyes ülésén Kijevben. Nekem nincs kétségem afelől, hogy ami Ukrajnában a Majdanon történt, egy olyan nemzet fekelése volt, amely meg akart szabadulni az orosz befolyástól a fiatalok megmutatták, hogyan kell megvédeni országunkat. Nincsenek kétségeim azzal kapcsolatban sem, hogy egy olyan ügyért harcolnak az ukránok, ami minnyájunk számára fontos közép európában De az Orosz Föderáció akciói után és a szakadárok tevékenysége miatt egy szuverén ország területét sértették meg, és ez a fenyegetés minnyájunkat érint. Úgyhogy el kell gondolkodnunk azon, hogy mit kell tennünk Oroszország terület, ö, Ukrajna területének bocsánat, ö, megvédése érdekében. Tisztelt elnök úr, a jövő hónap közepetáján delegációt küld az Európai Parlament Védelmi és Biztonsági Albizottsága Kievbe. Ennek vagyok én az elnöke. Felmérjük a biztonsági helyzetet Ukrajnában és a szükségleteit is az országnak. Kedves kollégák, másfél percük van, kérem ezt vegyék figyelembe. Petra Usztraukovics következik. Mr. Speaker. Tisztelt parlamenti elnök úr, kedves kollégák a Verhovna Ádából. Nagyon, üdvöz, nagyon örülök annak, hogy ellátogatok idege Brüsszelbe. Üdvözlöm Önöket itt. Partnereink Önök nagyon sok közös vállalkozásban. Az Európai Unió arra bátorította Ukrajnát, hogy reformokat hajtson végre, illetve hogy az Európai Unió felé induljon el. Most is segítenünk kell önöket ebbéli erőfeszítésükben. Tisztelt parlamenti elnök úr! Oroszország polgárháborúként kívánja beállítani az ukrajnai eseményeket, mint hogyha ukránok estek volna egymásnak, különféle okoknál fogva. Tudom, hogy az ukrán társadalom stabil, Kievben lehet oroszul beszélni például, és erre teljesen természetesen reagálnak az emberek. Parlam- tisztelt parlamenti elnök úr, hogyan áll most az ukrán társadalom, mi a helyzet például a nemzeti kisebbségekkel, mi a, milyen kapcsolat alakult ki például a tatár, a zsidó és az orosz kisebbség, illetve a többség között. Hiszen sokan azt mondják, hogy polgári, polgárháborúról van szó, még a, itt a parlamentben is vannak ennek hívei. Rebecca Harms következik. Ja, vielen Dank, Herr Sprecher. Köszönöm szépen. Groisman elnök úr, nagyon jónak tartom azt, hogy ma felszólalhatott itt az Európai Parlamentben, és örülök annak, hogy én is itt lehetek ez alkalommal. Két kérdésem lenne ma. Röviddel a hétvége előtt Lavianskban és Artemanskban voltam, és ott láthattam, hogy az ukrán katonák milyen tapasztalatot szereztek a fegyvernyugvással. Tegnap New Yorkba repült az önök külügyminisztere, hogy az ENSZ előtt képviselje a kék sisakosok bevetésének elképzelését. El tudnám mondani, hogy Ukrajnában mit gondolnak erről, és hogy egyáltalán miért született meg ez a javaslat meg el tudná mondani a kollégáknak azt is, hogy az EBESZ missziója mostanáig hogyan zajlott le, és hogy az elmúlt hetekben az EBESZ missziója miért nem tudta megfigyelni azt, hogy a demarkációs vonal mentén mi történik. A másik kérdésem a humanitárius helyzetre vonatkozik. Az Európai Unió látja, hogy milyen konvojok, fehér konvojok indulnak el Ukrajnából. El tudná -e mondani, hogy konkrétan milyen humanitárius problémákkal szembesülünk, és az Európai Unió ö, milyen területeken kell, hogy erősítsen erőfeszítésein? Köszönöm, Rebeka. Szárius Volszki úrnak adom meg a szót, aki a jelentéstevőnk. játszik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt házelnök úr. Hamarosan jóvá fogjuk hagyni az 1,8 milliárd euróval kapcsolatos Ukrajnának nyújtandó makrofinanszírozási támogatást. Gyorsított eljárásban fogadjuk ezt el módosítások nélkül. Ez tükrözi, hogy a parlament és az Unió mennyire elkötelezett az ukrajnai folyamat mellett ha ezt az anyagot elfogadjuk, a makro pénzügyi segítség segít Ukrajnán. Segítség lesz az önök számára, a parlament és az elnök számára is. Ez talán könnyít a költségvetési helyzeten, mely az ország pénzügyi stabilitását hozza veszélybe. Ukrajna nem szegény ország, de drasztikus pénzügyi helyzetbe került, mivel nem hoztak létre reformokat, és rosszul igazgatták a pénzügyeket, valamint az orosz invázió és e, elfoglaltság eredményezte ezeket. Ukrajnának az orosz elnyomás miatt sürgős segítségre van szüksége, mert megpróbálja a gazdaságát helyreállítani ilyesminek még nem voltunk tanulja az Európai Unióban. Nem láthatunk olyan országot, amely ilyen nagy kihívásokkal küzd. Destabilizáló pénzügyi és gazdasági válságon megy át az ország, és gazdaságának majdnem 20%-át elnyomója uralja. Így ennek Ukrajna fizeti meg a költségeit. Az Európai Unió és a nemzetközi közösség nek meg kell, hogy engednie Putyin szerint azt, hogy hagyjuk csődbe menni az országot. Ezt nem fogjuk megengedni. Grossman elnök úrnak, Schulz elnökkel kell találkoznia, így kérnék mindenki egy percben szólaljon fel, hogy e, az elnök válaszolni is tudjon. Bacsitis úr. Čia nuskambėjo keletas tokių pasisakymų, kad Jó néhány e, gondolatot hallhatunk. Az imént elhangzott, hogy az Európai Parlament e, távol áll a realitástól. Én Litvániát e, képviselem, vannak más balti kollégák is a teremben. Mindannyian tudjuk, hogy az a megszállás mit jelent, és hogy ez a gazdasági szempontból is milyen következményekkel jár. Mi támogattuk Ukrajnát, önök is tudják. A valóság, melyel Ukrajna jelenleg szembesül, egy olyasfajta valóság, amelyet nem is tudtunk volna néhány évvel ezelőtt elképzelni. jó néhány évtized eredménye ez. Az előbb hallhatunk a pénzügyi támogatásról. Ez inkább szimbolikus, mert nem elegendő. Elnök úr, én arra kérném önt, hogy mondja el, hogy ilyesfajta szimbolikus támogatással, nyugati támogatással meddig tudnak túlélni. Köszönöm szépen. Przede wszystkim chcę gorąco poprzeć apel. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt támogatnám Poroshenko urat, aki nemzetközi békefenntartó erőket hívna Ukrajnába Korábban is mondtam, most megismétlem, pozitívan kell reagálnunk erre a felhívásra. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek támogatnia kellene minél hamarabb ezt a kezdeményezést. Ez a mi feladatunk, ez a szerepünk, és ez a jogkörünk részét is képezi. Kérdésem az lenne, hogy az ukrán elnök milyen választ kapott erre a felvetésre az ukrán társadalomtól, illetve külföldön a partnereitől? Még egy kérdés. Odessa, illetve Ukrajna nyugati része, a fekete tenger fekete partvidéke. Ebben a régióban biztonságos-e a helyzet, vagy ezt a régiót is fenyegeti-e az agresszió. Korábban is felvetődött a krími tatárok helyzete, Ukrajna támogatja a jogaikat, annak ellenére, hogy Oroszország megszállta a krímet. Köszönöm, elnök úr. elnök úr, a decentralizációt sikeres lesz, de a föderális állam szétbontana az államot, mondta ön. Dombasznak, Lugansk környékének önrendelkezést kellene adni a megállapodás értelmében. Az ideiglenes önkormányzatiság lehetővé teszi ön szerint a szakadárok számára, hogy autonómia alakuljon ki. Függetlenségi népszavazást nem fognak kírni, hogyha föderális struktúra alakul ki. Mikor lesznek választások? 2015 vége előtt? elképzelhető, hogy az általános választásokat bolykottálják, vagy nem ismerik el a dombásziak és luganszkiak? Köszönöm. Papadakis úr. Tisztelt Grossman úr. Brok úr azt mondta, hogy az ön országában vannak olyan modellértékű megoldások, amelyeket mások is átvehetnének. Úgy gondolom, hogy ez provokatív felvetés, a kommunista frakciót feloszlatták, a kievi regionális bíróság elnöke lemondott, mert hivatalában tartottak házkutatást, számítógépét átvizsgálták, más bíráknál és tíz bírónál illetve ügyésznél tartottak házkutatást. Az Európai Unió nagyon képmutató, amikor emberi jogokról beszél. Az EU az emberi jogokat ürügyül használja fel a beavatkozásra, ami a nagy cégek monopól érdekeit szolgálja. Mi az ön véleménye elnök úr az ukrán kommunista párt üldözéséről, a kommunista frakció feloszlatásáról. Úgy gondolom, hogy ezzel el kell számolnia. Mire, yo pienso que los Én úgy gondolom... Elnézést, mi a baj? Nem én jövök? Én ukrán barátja vagyok, és tagja vagyok az ukrán baráti körnek is, de a barátok megosztják egymással igazi gondolataikat, és nem csak mosolyognak egymás, egymásra. Amikor veszélyben van az ukrán haza, mert szeparatisták vannak Donetskben, illetve elfoglalt, anektálták Krímet, akkor miért csak az emberek fele megy el a választásokra, 52%? A többiek miért maradnak otthon? A védelmi miniszter, az ukrán védelmi miniszter Pamportorák úr azt mondja, hogy a a katonák, a besorozott katonáknak csupán 20%-a volt halandó arra, hogy kimenjen a frontra. 91-ben vált függetlenné Ukrajna. Hogy lehetséges az, hogy magán milíciák, akiket oligarchák pénzelnek, Egyébként ugyanaz ez, mint ami Donetskban és Luházban van. Hogy lehet az, hogy ilyenekre van szükség? A politika és az üzleti világ antitetikusak. Hogyan lehet az, hogy a nagy üzleti vezetők, a nagy politikai vezetők is, Poroshenko, Kolmovszki, Pulin és Bolyko, ugyanaz a helyzet mind a két oldalon. A korrupció elleni harcot hogyan lehet úgy folytatni, hogy a, hogy a társadalom, hogy a üzleti élet képviselői jelen vannak a politikában. Köszönöm szépen, azt hiszem megértettük, mondja az elnök. Akkor parancsoljon tisztelt házelnök úr, kérem válaszoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani ezért az őszinte vitáért. Nagyon őszinte kérdéseket hallottam, és megköszönöm a véleményüket is, ez nagyon fontos Ukrajna, Ukrajna számára. Abból indulok ki, hogy hihetetlen agresszió sújtja Ukrajnát, nem csak katonai agresszióra gondolok, hanem információs, gazdasági, energetikai agresszióra. Oroszország mindent eltorzít, ami Ukrajnában történik, ez immáron nem titok. különlegesen felkészített, különleges erők, akik fel vannak szerelve a legmagasabb technológiai fegyvereket, ők vannak jelen. Nem volt semmi, nincs semmi oka annak, hogy belső konfliktus alakuljon ki Ukrajnában. Miért kellene két, ketté osztani, vagy két, ketté választani Ukrajnát? Ez egy egységes ország. a Krímfélsziget autonóm része volt Ukrajnának. De megtörtént az anektálás, ettől az agresszor még nem állt meg? Ha, mi a mi akaratunk? Hogy a demokratikus értékeket kövessük, hogy a területi integritásunkért kiálljunk, ez az igazság. A szakbizottság elnöke azt mondta a mai találkozó elején, hogy nevüket kell nevezni a dolgokat, és ezzel egyetértek. Csak így dönthetünk. Mi nyitottak vagyunk, mi békét szeretnénk, és hangsúlyozom, hogy készek vagyunk arra, hogy békésen rendezzük a kérdést. Nem akarjuk a háborút. Nem akarunk senkit megtámadni, de szeretnénk, hogyha Ukrajna szuverén ország lenne. Nem szeretnénk, hogy a polgárok vagy a katonák meghalljanak. És ez nagyon komoly kihívás Ukrajnában. Az agresszor nem csak Ukrajnát akarja, hanem európai, hanem Európát is meg akarja kaparintani az egész civilizált világot. Amiben mi hiszünk, a számukra semmit nem jelent. Ő azt akarja megmutatni, hogy ők a legerősebbek az agresszort, Putyint meg kell állítani, csak az a kérdés, hogy mikor sikerül ez. A Nemzeti Biztonsági Tanács elnöke nagyon örült a békefenntartó missziónak, ez azért nagyon jó, mert ez megállíthatja az agressziót. Ezt szeretnénk megvalósítani a frontvonalon, de a határokon is nagy szükség van arra, hogy ez a misszió jelen legyen. A második dolog a szankciók léteznek, de nem ezzel nem nyomást akarunk gyakorolni, hanem szeretnénk az agressziónak véget vetni. Én szeretném a legkevésbé azt, hogy nyomást gyakoroljunk, de más módja nincs annak, hogy elérjük a kívánt eredményt. Aztán van még egy nagyon fontos dolog. Ukrajna védelmi kapacitása. Csak amikor igazi, kvalitatív fegyvereket, védelmi fegyvereket kapunk, csak akkor tudjuk megállítani az ellenséget. Az ellenség ma ott van a mi területünkön, és bármikor tovább is léphet. Ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő fegyverkészletünk legyen. Másik téma, alkotmányos reformot kezdünk, ez rendkívül fontos. Én a parlament elnöke és a parlamenti kollégák azzal a céllal indultunk a választásokon, hogy a poszt-szovjet Ukrajnát egy igazi európai országá változtassuk, átlátható választásokra van szükség, föl kell lépni a korrupció ellen, megfelelő igazságügyi rendszert kell kialakítani. Rendet kell tehát otthon teremteni, viszont ez idő kell. Időnk pedig nincs. Nyilván az emberek lehetőségei korlátozottak. Minden, telhet, minden lehetséges erőnkkel ezen a kérdésen dolgozunk. Aztán a békés megoldás. Először is tűzszünetel kell kezdeni. A békés megoldásnak ez az első lépése. Ki kell vonni a nehéz fegyverzetet, a, azokat a katonákat ki kell engedni az orosz börtönökből, akiket elfogtak, Sevcsenkóra is igaz ez. A 2010-es helyi hatósági választásokon Luhanskban és Donetskben fölállított, fölállt egy önkormányzat, és utána elüldözték őket, és az úgynevezett népszavazást a, nem ők vezették le, hanem a felkelők. Nagyon sokan vannak Ukrajnában, akik nap mint nap szenvednek, és akiket akaratuk ellenére kényszerítenek arra, hogy ott maradjanak ezen a területen. Mi szeretnénk az európai értékek mellett kiállni, és mindent meg szeretnénk tenni azért, hogy béke legyen Ukrajnában, és nem csak papíron. Igazi békére van szükség a megfelelő garanciákkal, nem pedig olyan békére van szükség, hogy azzal határokat szabunk Ukrajna szuverenitásnak, ami pedig a nemzeti kisebbségeket illeti, a következőt tudom elmondani. Ukrajna kiáll a kisebbségek jogai mellett. Egyáltalán nem gond, hogy ukránul vagy oroszul beszél valaki Ukrajnában. Ukrajna nagyon toleráns ország. De ott vannak például a csecsen ezek nem ukránok, ők az ellenség. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy odafigyelnek az ukrán kérdésre, az ukrán válságra. Nagyon-nagyon nagyra értékeljük az önök álláspontját, ezt támogatjuk. Éljen az Európa barát demokratikus Ukrajna. Thank you very much, President. Köszönöm szépen Grossman elnöknek. Sikerült csak nem minden kérdésre kitérnie, és nagyon örülünk annak, hogy ezt még cserélhetünk önöknek. Most pedig Schulz parlamenti elnökkel találkoznak, utána pedig társadalási bizottságban találkozunk. я хочу сказать еще со своей партии ami a pártokat illeti, ami a pártot illeti, demokratikus rendszert kellett kialakítanunk, amely eh, nyílt, és eh, minden párt eh, számára nyitva áll, de a kommunista pártot nem választották be ebbe a parlamentbe, és ez is mutatja, hogy Európát választottuk. Köszönöm. Let us continue with the... Folytassuk a napirend következő pontjával, 17. pont, Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás. Egy kicsit nagyobb csendre lenne szükség. Kérem, hogy a kollégák, akik ki akarnak menni, csendben tegyék ezt, mert sok mindent kell még megbeszélnünk. Tehát egy véleményt fogunk megbeszélni, az INTA részére készítjük ezt, a vélemény előadója Szárius Volszki úr. Ukrajnának továbbra is szüksége van támogatásunkra, hiszen most beszéltünk erről, súlyos gazdasági és pénzügyi válságban van, és nagyon lecsökkent a külföldi befektetések értéke. 1,7 milliárd euró makro pénzügyi támogatást nyújtanánk. 2014-ben 1,6 milliárdot nyújtottunk, az utolsó kifizetése ennek márciusban zajlik majd le a lett elnökség az illetékes bizottságot támogat, tájékoztatta, hogy mivel nagyon sürgős a helyzet, módosítás nélküli eljárásra kerül sor, így hagyja jóvá az Európai Parlament ezt a kezdeményezést. Most pedig átadom a szót Szárius Volszki úrnak, hogy még egyszer részletesen elmagyarázza, hogy miről van szó. Én azt javaslom, hogy a Parlament Külügyi Bizottsága határozottan támogassa ezt a sürgősségi eljárást, ugyanis Ukrajna Urkarajának sürgősen szüksége van erre a támogatásra, és így megerősíthetjük elkötelezettségünket a támogatás iránt. Ugye említésre került, hogy mennyi pénzről van szó, a reformok támogatását célozza ez, nagyon feszült a gazdaság és pénzügyi helyzet, nem csak a korábbi kormányok tevékenysége miatt, hanem a külső agresszió miatt és Ugye Európában korábban nem tapasztalt módon rövid idő alatt kell megreformálni az országot, miközben agresszió éri azt. Ezért támogatom a gyorsított eljárást a makro pénzügyi támogatás odaítélésekor. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy az EU-nak a nem pénzügyi egyéb támogatásokat is figyelembe kell vennie, hogy Ukrajna pénzügyi helyzete javulhasson, az EU tagállamai minden jogi és administratív módon meg kell, hogy könnyítsék azoknak az eszközöknek a visszatérését ukrán kézbe, amelyeket Janukovics elnök és környezete elbirtokolt, és európai bankokban vannak a korábbi vezetőség által illegálisan birtokolt eszközöket Mm, az, az ukrán állam szükségleteinek kielégítésére kell visszajutatni, továbbá támogatni kell a korrupció elleni küzdelmet Ukrajnában, hiszen az adóbevételek így növekedhetnek. Nagyon fontos, hogy közös vizsgálóbizottság álljon fel az EU pénzügyi támogatásának felhasználását ellenőrizendő, illetve a képességépítés, az intézményépítés segítésére Ukrajnában a legjobb EU gyakorlatok átadásával és auditálással. Az is nagyon fontos, hogy az ukrán gazdaság és az ukrán állam leg törékenyebb összetevőit segítsük, üzleti környezet, adópolitika, korrupció küzdelem, mindezeket azért szükséges megtenni, hogy a pénzügyi helyzet javulhasson. Azzal zárnám, hogy egy barát mindig a bajban mutatkozik meg, úgyhogy segítenünk kell Ukrajnának. Köszönöm szépen, Jacek! A Verhavna eh, Rádából néhány kollega itt volt, amikor elmagyaráztad ezt eh, az álláspontot. Eh, úgy látom, hogy senki nem kéri a szót. Ez azt jelenti, hogy a tanácshoz hasonlóan az európai képviselők is megértették, hogy fontos, hogy itt gyorsan eredményre jussunk egy gyorsított eljárásban mindenképpen jól mutatja ez, hogy erőteljesen támogatjuk Ukrajna pénzügyi támogatását. A bizottság röviden észrevételezni a kezdeményezést. Jön Grise úr van itt a bizottság részéről, Yes, thank you very much. Uh, Igen, köszönöm szépen. A bizottság természetesen üdvözli e, ezt a támogatást, melyet itt jóváhagytak, és tegnap az Intában is jóváhagytak. hagytak hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos, mennyire sürgős ennek a dossziénak az ügye, hiszen Ukrajna már régóta komoly költségvetési egyensúlyi hiányal küzd. Ezt a makroszintű támogatást javasoltuk, de emellett van egy másik támogatás, melynek célja a súlyos helyzetet enyhíteni egy szélesebb körű nemzetközi, az Ukrajna részére folyosítandó csomag része ez. Az IMF monitorozó alapja egy támogatást készít elő, ennek értéke 40 milliárd USA dollár. Az IMF valamint a mi támogatásunk, tehát az EU támogatása számít ebbe bele, továbbá magán szféra, a magánszféra is részt vesz ebben azért, hogy a különböző lejáratokat meg lehessen hosszabbítani. Ezzel járul hozzá tehát a magánszféra az ország finanszírozásához az elkövetkező években. Talán ennyire szorítkozom, üdvözöljük az önök támogatását és mi is megtesszük a magunkét azért, hogy befejeződjön ez a jogalkotói folyamat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Grisze úrnak. A kollégákat szeretném arra emlékeztetni, hogy a módosítások benyújtásának határideje február 26-a, ezt ismerik, de abban maradtunk, hogy nem lesznek módosító indítványok. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom és Placskó kollégát kérném meg, hogy vegye át az elnöki tisztet. We move directly to the next item. Lépünk tovább. Következő kérdés. Uh, a konfliktus alá, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó, stb. stb. Ez a cím. Bütikofer kolléga ennek a jelentés tevője, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az első eszmecsere ebben a témában. Ha megengedik, azzal kezdem, hogy köszönetet mondok azoknak a kollégáknak, akik módosító indítványokat nyújtottak be. Az árnyék jelentéstevőket egy árnyékülésre hívom február 26-án. Remélhetőleg sokan el tudnak jönni erre az ülésre. Van itt egy eljárási opció, a tervezés egy szavazást is megcéloz. Az AFED-ban szavaznánk erről a tervezetről március 9-én. De mivel az INTA ö, saját szavazását március 13-14-ére tette át, hagyhatnánk magunknak még egy kis időt, és ez alatt kompromisszumokat kereshetnénk, ha erre lenne szükség. Természetesen ezt majd az elnökség fogja eldönteni. De mm, lehetne egy második találkozónk, és akkor nem március 9-én szavaznánk. Ha megengedik, rátérnék a véleménytervezetre. Valószínűleg mindenki feltételezte azt, hogy ez egy nagyon vitatott téma. Ezt nem mutatja a módosító indítványok száma. Egy kevésbé szigorúbb megfogalmazást javasolnának néhány, néhány módosításban. Néhány módosító indítvány pedig sokkal előíróbb jelleggel fogalmazna, mint ahogy a tervezet azt most teszi. Alapjában véve a középutat próbáltam megtalálni, és próbáltam ö, tartani magam a Dodd-Frank törvényhez ez nagy lendületet adott a mi munkánknak ebben a parlamentben és a bizottságban is ezen a téren. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy csak az importőrökre összpontosítanánk, az önkéntes rendszerben a kötelező jelentéstételre összpontosítanánk. Ugyanakkor a hatályt korlátozzuk. És így a rendelt hatája a Dodd-Frank törvény hatájához hasonlítana. Nyilván a szakbizottságnak meg kell majd választania, hogy milyen stratégiát kíván alkalmazni. Én azonban úgy érzem, hogy mivel nagyon gyakran beszélünk a jogalkotói együttműködésről és az esetleges harmonizációról a transatlanti kapcsolatokban, ezért megfelelő lépés lenne az, ha megpróbálnánk eh, itt is harmonizálni. Lobisták megkerestek engem, és azt mondták nekem, hogy egy gyenge európai szabályozást szeretnének ezen a téren, sokkal gyengébbet, mint a Dodd-Frank törvény. És ezt használnák majd később, hogy aláaknázzák a Dodd-Frank törvényt a transatlanti tárgyalások során. Másrészt, hát majd a kollégák elmondják a saját véleményüket, de másrészt szeretnének magasabb szintű szabályozói standardeket, normákat elérni, mint a Dodd-Frank törvény. Majd meglátjuk, mi lesz ebből. Én nem vonakodom megemlíteni, hogy az idei Szamarov díj nyertese azt mondta a parlamentnek, hogy kötelező jellegű szabályra lenne szükség összhangban adott Frank törvényel. ami pedig a politikai vezérfonalat illeti, melyről döntenünk kell, ebből egyről már beszéltünk. El kell döntenünk azt, hogy kötelező vagy önkéntes lesz ez a megközelítés. A néppárti frakció egy különleges szempontot javasol, azt mondja, hogy legyen kötelező a megközelítés a nagy tavakra, egyébként pedig önkéntes. És itt van még a területi, a földrajzi hatály kérdése is. Érdekes megjegyezni azt a pozitív tényt, hogy úgy tűnik, hogy mindenféle egyetért abban, hogy a földrajzi hatály ne legyen nagyon szűk körű. Harmadsorban van itt valami, amit már jeleztem, az, hogy csak a, hogy széles körben a vállalatokról beszélünk, vagy az importőrökről. Az erőforrások kérdését is kezelnünk kell. Én azt mondtam, hogy a négy regionális konfliktus ásványt venném be és természetesen meg kell néznünk, hogy termékek tekintetében mi legyen a hatály. Érdeklődve várom, hogy mit szeretnének a kollégák elmondani. Utána pedig megpróbálok kompromisszumokat kötni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Butikoffer úr. Adaktuszon úr következik. Kérem szóljon hozzá. Ő az árnyék jelentéstevő, az egyik Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Bütikofer úrnak. Kitűnő munkát végzett az anyaggal kapcsolatban. Tudnunk kell, hogy a szakbizottság alapvetően egyetért abban, hogy a konfliktusok okait kell, elő, el kell elősősorban feltárni, tehát a kobalt, antál, wolfram, stb. fémek és ezek érteinek felhasználói általában a leggazdagabb országok, viszont a származási országok a legszegényebb országok a világon. Mobiltelefonokba számítógépekben használ, mobiltelefonokban és számítógépekben használják fel ezeket az anyagokat. Ezért nagyon fontos, hogy etikus legyen a kereskedelem, és magukat, magukat a termékeket is etikusan hozzák létre, úgy forgalmazzák. Átláthatóságra van szükség, és el kell érni azt, hogy az, ezen fémeket, ezen fémekkel foglalkozó cégek etikusan járnak el. Nos, nyilván nem az a célja ennek, hogy bolykottálják, vagy betiltsák ezeket a fémeket, hiszen ez nagyon rosszat tenne a bányászoknak és a helyi lakosságnak. Azt kell elérnünk, hogy az illegális bányászatot megfékezzük. Ne feledjük, hogy itt a fegyveres csoportoknak is komoly szerepe van. Tehát legális bányászat, a legális bányászatot kell támogatni, ösztönözni, és az is nagyon fontos, hogy a kongói népet elérje az a gazdagság, ami a fémek felhasználásából ered. Átláthatóságra van tehát szükség az európai vállalatok, az európai felhasználók, fogyasztók esetében is, és a kereskedelmnek is etikusnak kell lenni, ez mindenképpen jó tenne a helyi lakosoknak, így nem lennének ezek, ezek a térségek konfliktusos zónák, hanem jól működő struktúrákat lehetne létrehozni. Számos módosítót nyújtottam be, ezeknek a szelleme mindegy bevág azzal, amit az imént elmondtam. Az EU-nak és az, és az EBS-nek, e az OECD-nek, illetve a, az esz nek együtt kell működnie olyan fenntartható feldolgozó feldolgozó üzemeket, illetve finomítókat kell létrehozni, amelyek képesek arra, hogy a kitermelt fémek legalább 80%-át feldolgozzák, és aztán ezt a láncot, az etikus láncot tovább kell építeni. A cél az, hogy hogy a kongói demokratikus köztársaságban és az afrikai nagy tavak régiójában fenntartható, illetve felelősségteljes legyen, felelősségteljes legyen a bányászat. A piacon, a piaci helyzetet javítani kell, de úgy, hogy közben az európai vállalatok ne jussanak, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe nagyon fontos az is, hogy hogyan hat ez a szabályozás az importőrökre, amelyek a kongói, Kongóból, illetve a nagy tavak régiójából importálnak. Most mindennek az alapja a Dodd-Frankben törvény volt, és az a alapvető elképzelés, hogy szét kell választani, vagy el kell különíteni egymástól azokat az esványokat, amelyek tiszta környezetből származnak azoktól, amelyek háborús vagy konfliktusos zónából. Hiszen be kell bizonyosodnunk, hogy az ásványok importálásával nem támogatjuk a konfliktusos feleket. Nát, mert kolléga következik. Köszönöm szépen. 25 éve, 25 évig voltam háborús tudósító, és pontosan tudom, hogy mit jelent a barbárság, és mit jelent a, háborús finanszíroz, a háború finanszírozása. Én számos módosítót nyújtottam be. A, a terrorizmus, a gyermekkatonaság, illetve a, a, a legfőbb oka a ásványkincsek, az ásványkincsek kereskedelme. Nagyon fontos, hogy a, azok a népek, amelyek bányászattal foglalkoznak, önmaguk tudják szabályozni ezt a dolgot. A tragédiákat meg kell előzni a nagy tavak területén. Itt a bűn azon országok is súlyosan érintettek, és a bűncselekményben felelősek, akik megvásárolják ezeket az ásványokat. Azt mondjuk sokszor, hogy itt szabadkereskedelem van, és nem vagyunk haladóak foglalkozni azzal, hogy ezek stratégiai ásványi anyagok. Harmadik vagy negyedik országokban nagyon sok, nagyon sok terméket állítanak elő ezekből az esetekből, ott van például Kína. Azt kell nekünk kérnünk az EU-ban, hogy azon országokban is, amelyek az EU-n kívül vannak, amelyek kívülesnek, tehát az európai ellenőrzése, nos, ezeknek a, ezeknek a termékeknek is legyen egy származási dokumentuma, vagy útlevele, amely igazolja azt, hogy tiszta úton jön létre, jött létre ez a termék, hogy ne járjunk ezzel tovább eh, hozzá ahhoz, hogy folytatódjanak a konfliktusok, hogy folytatódjon a véröntés. A bizottsági javaslat, amely a eh, bizottsági javaslat szerintem eh, túlságosan álszent, hiszen senki sem kér, kérheti számon azt másoktól, hogy saját magára kényszerítsen egy ilyen rendszert. Az el, említette az előttem szóló, hogy azt mondta az előzőm szóló, hogy ez egyfajta lehetőség azoknak, akik ki akarnak, el akarnak menekülni az amerikai Dodd-Frank törvény előtt. Ez egy, ez egyik lehetséges útvonal az európai útvonal, illetve a csalás. És hogyha a csalás a kiút, akkor legjobb, ha nem is kérünk semmit. Legjobb, hogy ha le is, lehet a legjobb az, ha senki nem importál, ne importálja senki ezeket a fémeket, hagyjuk, hogy egymás leülje a helyi lakosság. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ha. Gratulálok Bütikofer úrnak. Nagyon fontos munkát végzett, nagyon fontos hozzájárulás ez egy nehéz téma megoldásához. Nagyon vitatott, nagyon kényes ez a kérdés, nagyon sok érdek érintett. Nagyon régóta követtem érdeklődéssel a Kimberley folyamatot, ugye a, az Afrikából elrabolt gyémánt ügyét. Nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot más konfliktusban érintett értekre is kiterjesszük a szubszaharai Afrikában a legszörnyűbb miliciák finanszírozzák tevékenységüket az ilyen ásványkincsekből, titán, tantál, réz és más ritka ásványkincsek kiaknázásából. A ház és a bizottság javaslata kapcsán az a fő kérdés, hogy kötelező, vagy inkább önkéntes egyfajta önszervező folyamat legyen ez az amerikaiak a preskriptívebb szabályozó utat választottak. Úgy gondolom, hogy a Kongóban tapasztalató dolgok miatt inkább a bizottság javaslata alapján egy önkéntes rendszert kellene bevezetni annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy szerződések, megbízások, üzletek vesztenek el, és a kínaiak vegyék át a piacot. Nagyon fontos persze a világszerte megvalósítandó koordináció nem elég, hogyha az USA és az EU összefog, ha nagy felvevőpiac vagyunk is. Az ECR pillanatnyilag nem a Bütikofer úr által javasolt kötelező rendszert, hanem inkább az önkéntes rendszert támogatnánk. Hogyha azonban ez kudarcot vallal, akkor természetesen készen állunk arra, hogy felülvizsgáljuk az álláspontunkat észszerű időn belül, és persze felvetődik az a kérdés, hogy a TTIP tárgyalásokon hogyan lehet majd összeegyeztetni az EU és az USA közötti szabályozás különbségeit, ugye harmadik országokkal szemben, konfliktusos ércek vonatkozásában. Pillanatnyilag tehát nem támogatjuk a Bütikofer úr által javasolt módosítók többségét. Elnök, köszönöm szépen! Scholz úr következik most, aki szintén árnyékelőadó, előadó, aztán azt eh, kérem a kollégáktól, hogy nagyon röviden szóljanak. Időkorlátot fogunk bevezetni, eh, mert már is késésben vagyunk, hiszen fél ötre le kellett volna zárnunk ezt a rendi pontot, és már is csúsztunk. Köszönöm, Solc úr. Thank you, Mr. Chair, and I want... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem eh, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak az imént volt egy ülése, arról siettem ide. Köszönöm a jelentéstevőnek a kemény munkát. Bilaterális üléseken nyitottan megbeszéltük ezt a fontos dossziét. Talán az egyik legfontosabb dosszié ez, az INTA és az AFET hatáskörében túl sok háborúban túl sokan vesztették életüket, túl sok gyereket foglalkoztatnak rabszolgamunkában, ezért ezt az Európai Parlamentnek döntéshozatai folyamatban figyelembe kell vennie. Az OECD-ben 43 tagállam egyetértett abban, hogy az ellátási láncban az erőforrásokat jobban kell ellenőrizni ez a 43 tagállam olyan OECD tagállam, mely uniós tagállam is egyben. Ezért figyelembe kell vennünk, hogy mit hagytunk jóvá ott. A bizottság javaslata az én véleményem szerint és az, amit Bütikofer úr elmond jó. Tehát a bizottság nem veszi megfelelő módon a, figyelembe a célt. Kötelezővé kell tenni a rendeletet és lehet, hogy még a vállalatokkal kapcsolatos hatályt is ki kell bővíteni. Be kellene venni az anyagi hatályt is az anyagba, hiszen itt háborús ásványokról, ércekről van szó, de csak bizonyos területen a bizottság más konfliktusokra is szeretné, szeretné ezt kiterjeszteni. De azért a jövőbe kell tekintenünk. Szeretném emlékeztetni magunkat az orosz-ukrán konfliktusra. Minden módosítás, melyet elfogadunk, vegye figyelembe a bizottság ezen ö, ö, szempontjait is. Remélhetőleg egyetérthetünk abban, hogy kötelező kell, hogy legyen ez az anyag, és talán hatát is ki kell bővíteni. Köszönöm szépen. Castaldo úr, másfél percben. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem hihetetlen alkalom az, hogy beszélünk erről a témáról itt az, itt az AFED-ben, megmutathatjuk, hogy az Európai Unió koherens, tehát kiáll mellett az, azok mellett az értékek mellett, eh, amit hirdet. Nem lenne jó elszalasztani ezt a lehetőséget. A háborúkat nem lehet eh, pénzpariba és poszton nélkül vívni, de vannak itt gazdasági érdekek is. Most Más kollégákkal együtt sok módosítót benyújtottam, de más kollégák módosítóját is támogatom. A cél az lenne, hogy az ásványok listáját kiteljesítsük, tehát hosszabb legyen ez, és minden esetben azt is meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen ter területekről származnak ezek, hol ö, vannak válságos helyzetek ezt is fel kell térképezni, és fontosnak tartom azt is, hogy a KKV-knak számára is kötelező jellegű legyen az átláthatóság, tehát az eredet megjelölése. Megfelelően meg kell tehát valósítani ezt a kötelezettségrendszert. De ne legyünk vakok és süketek. Tudnunk kell, hogy az elmúlt évtizedekben mit jelentenek az ásványháborúk. Remélem, hogy megfelelő útra tudjuk terelni ezt a jelentést. Köszönet a jelentéstevőnek az eddig elvégzett munkáját Elnök, köszönöm. Schaffhauser úr következik, másfél perc. Oui, monsieur le président. Tisztelt elnök úr, 2004-ben Kongói Demokratikus Köztársaság alelnökének tanácsadója voltam. Ő felelt többek között az ért kitermelésért, a kormányom és a külügyminisztériumom mandátum alapján jártam el. Mit láttam? A Kongói Demokratikus Köztársaság gyémántjait láttam, közép-afrikai köztársasági tanúsítványjal ellátva elindulni, exportál, exportútra indulni, aztán ruandai kormány által tanúsított érceket Európába exportálni úgy, hogy ezt támogatták európai kormányok is. Ez a valóság. A valóság az, hogy a maffia hálózatok, bűnszervezetek gyakran együttműködnek a tagállamokkal, a titkos szolgálatokkal, és ez időnként nemzetbiztonsági érdekből történik, hiszen ezek az ércek és ásványkincsek nagyon fontosak egyes nemzetek számára. Nagyon fontos, hogy a legszigorúbb szabályozást hozzuk, ugyanakkor nagyon fontos a tájékozódás, erőteljes tájékozódási hálózatot kell létrehozni, és meg kell védeni az információforrásokat, egyfajta Pandora szerencéje nyitható így meg, átláthatóbbá tehető a világ, de olyan eljárásokat nem érdemes bevezetni, amelyek egyáltalán nem ártanak azoknak a maffiáknak, akik kitermelik ezeket az ásványkincseket. Köszönöm. Köszönöm, Páncéri úr, egy perc. Köszönöm, csak pár percre rabolom az idejüket. Támogatom a jelentéstevőt, nagyon értelmes, okos gondolatokat fogalmaz meg a jelentéstervezetben. Fontosnak tartom azonban, hogy koherens legyen ez a jelentés. A következő parlamenti plenáris ülésszakon az emberi jogok állásáról szóló, vagy helyzetéről szóló jelentést fogadjuk el, és pontosan az ásványi anyagok jelentik a különböző konfliktusok, és az emberi jogi helyzet romlásának egyik okát. Sok mindent kell még tennünk, kell még tennünk ebben a kérdésben és fontosnak tartom, hogy valóban kötelező érvényű legyen az, hogy jelöljük, vagy jelöljék a vállalatok, az importőrök, hogy honnan származnak az ásványok. Köszönöm szépen, Carver úr következik másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy mennyire fontos ez a téma. Afrikában Afrikában föl kell venni a harcot azok ellen a fegyveres csoportok ellen, akik ásványháborúkat folytatnak. Ez Kongóban is így van. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkáját, de valójában van már erre nemzetközi norma. Ezek az intézkedések már léteznek, és, jelent, és volt eredményük is. A 28 tagállam, a tagállam mind alá is írta ezeket. Az EU-nak valójában többet nem kell tennie. Kína nagy felhasználója ezek, ezeknek az ásványi anyagoknak. Sok származik Afrikából, ahol főleg Afrikából származnak ezek, konfliktusos, ter, konfliktusos zónákról. Kína egy Európai Unió által kitalált rendszert sosem fog alkalmazni, Úgyhogy még nagyon sok mindent kell lenni azért, hogy a nemzetközi normák javuljanak a konfliktusos övezetből származó ásványok kérdésébe. Több oldalú és kormányközi megközelítést javaslok, vagy kormányközi megközelítést javaslok. Így lehet csak a világszintű normal rendszert javítani. Ez segítene az afrikai államokon, csökkenteni a korrupciót, és az eredet bizonyítvány a kulcsa ennek az egész kérdésnek. Sajnos ezt lehet hamisítani, és hogyha ilyen módon akarjuk ezt végrehajtani, akkor azt hiszem annak negatív hatása lesz. Köszönöm szépen, hogy az elnök, most pedig Gansutin úr felé fordulok a külügyi szolgálattól, hogy másfél percben foglalja össze gondolatait. Egyenlő bánásmód. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok tömören fogalmazni. Hallottunk a Dodd-Frank törvényről, a kongói kezdeményezésről, az OECD gondosság elvével kapcsolatos iránymutatásáról. Hangsúlyoznám, hogy minden kezdeményezés ezek a kezdeményezések önmagukban véve nem foglalkoztak a régióban az erőszak fő okaival. Az instabilitás és az erőszakos konfliktusok közötti kapocs esetében konfliktus megoldásra, békeépítésre, jogállamiságra, a fenntartható fejlődés melletti harcra, valamint az ellátási lánc ellenőrzésére van szükség. A Dodd-Frank a nagy tavak országaira kihatással van. Az Európai Unió, valamint a parlament de facto embargót szenvedhet el nagy tavak ásványaival kapcsolatban ezt hozta a Dodd-Frank törvény, és a magánszférában ennek a helyi közösségekre nézve katasztrofális eredménye volt. A 2008-2009-es szintekhez képest az érték jelenleg a felére zuhan. Röviden még elmondom, hogy a ö, sérelem nélküliség elve sérült önkéntes megközelítésre van szükség, a bizottság ezt javasolta. Az OECD kellő gondosság elvének figyelembevételével van egy regionális kezdeményezés a tanúsítási mechanizmusra. Németország, valamint a DRC között. A beszélések szerint lassan kikerülünk a gödörből, az on, tantál és a wolfram esetében egy nagy arány most már konfliktusmentes övezetekből származik. És ezért mondom, hogy vagy in, óva intek a, a kötező jellegtől. Köszönöm, most pedig Bütike fel úr, kérem foglalja össze. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor az utolsó megjegyzéssel kezdeném. Akkor, amikor a bizottság elindított ezt a rendeletet, de biztos ígéretet tett arra, hogy a Dodd-Frank törvénynél sokkal ambiciózusabb rendeletet alkot meg. Most pedig azt mondja a bizottság, hogy a sérelem nélküliség elve ö, nem árthat. Az a tény, hogy nagyon sikeresen lobbiztak a bizottságnál olyan vállalatok, melyek nem szeretnének szigorú törvényeket. Ne rejtsék ezt véka alá. Ne mondják azt, hogy a szegény kizsákmányolt emberek számára rossz ez az erőteljes rendelet. Ez szégyen teljes. Az egyéb pontokkal kapcsolatban véleményem szerint megoldjuk majd a nézeteltéréseket olyan rendeltet javasolnék, amely delegált jogi aktust használnának arra, hogy esetleg az anyagi hatályt kibővítsük, illetve a régiók, tehát a földrajzi hatályt is kibővítsük. Ilyesfajta rugalmasságra szükség van. Viszont ha nem hiszük azt, hogy az Unió és az USA együtt képes hatást gyakorolni a globális szintre, és ha csak akkor lépünk, hogyha a kínaiak is lépnek velünk, akkor egyáltalán miért is tárgyalunk a TTIP-ről. Köszönöm szépen, ezzel ezt a témát lezárjuk. Lesz egy árnyékjelentéstevői találkozó 26-án, Március 9-én szavazunk a Strasbourgban, az INTA elhasztotta szavazását, április 13-14-én lesz ez majd, és május 18-21-én szavazunk a plenárisban erről. Gyorsan átlép, tovább lépnék, nézzük az Albán jelentést. Kérném szépen Fleckenstein urat, hogy szólaljon fel. Igen, kedves kollégák, január 30-a óta rendelkezésükre áll az Albániáról szóló jelentés. Ez egy első tervezet. Én vagyok az Albániáért felelős jelentés tevő. Tiranába utaztam januárban, sor találkozom volt ott. Albánia az elmúlt években jelentős reform lépéseket tett előre, és ezért 2014. júniusában joggal kapta meg a ö, csatlakozó, ö, csatlakozása jelölt tagállam státusát. Ez bátorítja az országot, és így tovább ö, mélyítheti a reform folyamatát. Ezeknek sikereseknek kell lenniük. Nem az a döntő, hogy mennyi, hány reformot fogadnak el, hanem hogy milyen sikeresen hajtják ezeket végre öt reformprioritást határozott meg az Európai Bizottság azért, hogy az ország érett legyen a következő lépésre, a csatlakozási tárgyalásokra. Ezeknek gyorsan be kell következniük, mert ez bátoríthatja a további reformlépéseket az országban a közigazgatás reformjának ambiciózus lépései további reformokat tesznek lehetővé. Így jelentésünk a hivatalnoki közigazgatási szféra reformjára összpontosít. Albánia most próbálja professzionálisabbá tenni a közigazgatást, és megpróbálja mentesíteni ezt az ágazatot a korrupciótól és a politikától. Gyakran kapok albán állampolgároktól közigazgatással, illetve közhivatalnokokkal kapcsolatos panaszokat az ombudsmantól. Tudom azt is, hogy mennyi időt kell munkájából ilyen témáknak szentelnie. Ezért fontos az, hogy az, az albán ombudsman döntéseit cselekvések, tettek kövessék. Ezt szeretem volna hangsúlyozni. Emellett eh, az igazságügy reformja is ugyanilyen jelentős. A cél az, hogy az állampolgárok megbízzanak, jobban megbízzanak az igazságügyi rendszerükben. Az Albán eh, parlament eh, egy külön testületet hozott létre, amely vizsgálja ezt a területet. A jelentésben hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos egy ilyesfajta központi reformnál konstruktívan együttműködni minden érdekelt félnek. Egyértelmű az is, hogy az ellenzék konstruktív együttműködésére van szükség. A korrupció és a szervezett bűnözés leküzdése minden szinten cél. Az erőfeszítések koordinálása a különböző szintek és intézmények között szükséges. Emellett szükség van a megfelelő módon kiképzett személyzetre is. Az albán kormány a közelmúltban bizonyította, hogy képes a nagyskálájú rendőrségi akciókat, műveleteket megszervezni a szervezett bűnözés leküzdésére. A mostanáig elért sikerek ezeket egy átfogó stratégiában kell figyelembe venni, és ki kell bővíteni a stratégiát ezek alapján. Ez mérföldkő az uniós csatlakozás felé. Viszont ahhoz, hogy Albánia felkészüljön az uniós csatlakozásra, továbbra is fenntartható reformokat kell megalkotnia. Pozitív fordulatra van szükség a korrupció elleni harcban. ezeket, ezek hatását az állampolgároknak is érezniük kell. A fenntartható reformok csak akkor lehetnek sikeresek, ha minden szereplő konstruktívan vesz részt a folyamatban. Decemberben Edward Kokán és én Albániába utaztunk azért, hogy sikra szálljunk amellett, hogy a legnagyobb albán ellenzéki párt újra megkezdje munkáját a parlamentben. A jelentés hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a politikai párbeszéd és az igazságos politikai verseny, melyben a jobb elképzelések érvényesülnek. A demokratikus folyamatokban nem arról van szó, hogy mindig konszenzusra jusson a kormány és az ellenzéki párt, hiszen akkor ez azt jelenti, hogy nincs alternatíva. De olyan kompromisszumokat kell kidolgozni, amelyek a állampolgárok érdekeit képviselik a legjobban főleg ha az Európa felé vezető utat tekintjük. Ez erősíti az állampolgárok a demokratikus intézmények bevetett bizalmát. Erre szükségünk is van. Az albán civil társadalmat a demokratikus politikus életbe is jobban be kell vonni, de általában véve az integrációs folyamatba is. Így a jelentés azt kéri, hogy amint lehetséges, és ezért örülünk annak, hogy márciusban lesz is egy első ülés, tehát az európai integrációval foglalkozó nemzetgyűlést hívják össze, illetve ez kezdéssel a lehető leghamarabb munkáját. Ez a tanács a civil társadalmi szervezetek képviselőit, valamint a független intézmények képviselőit foglalja magába elsősorban. Adjanak teret ezeknek megfelelő módon. Más lényeges kérdésekre is kitérünk, vallási, valamint az etnikumok közötti kapcsolatok kérdésére, kisebbségek, média, valamint a jószomszédi kapcsolatok kérdésére. Külpolitikai területen és tekintettel az ország szomszédaira vonatkozóan dicsérő szavakat találnak a jelentésemben. Albánia konstruktív szomszédnak számít, amely a regionális stabilitáshoz jelentősen hozzájárul. Megbízható NATO partner, és másokkal együtt harcol a terrorizmus ellen. Albánia uniós tagságát nem egy kormány mandátuma alapján fogjuk megítélni. Nem egy párt folyamata ez, hanem egy ország és népének folyamata. Fontosnak tartom, hogy az albán kormány minden kezdeményezés során megkapja támogatásunkat. Nemzeti konszenzust kell erősíteni az uniós csatlakozással kapcsolatban. Erőteljesen be kell vonnunk a civil társadalmi szervezeteket, és a parlament közi munkát is jobban figyelembe kell venni. Albánia nagyon jó úton tartózkodik, és várjuk a konkrét lépéseket, melyeket Albánia megtesz, hogy közelebb kerüljön az EU-hoz. És már előre is örülök az első eszmecserének, illetve az árnyék előadókkal való beszélgetésnek. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kukán úr. Szeretném, hogyha nem beszélne két percnél többet, hogyha ez megvalósítható. Az árnyék jelentéstevő két és fél percet kapnak, a többiek két percet. Kókán úr, árnyék előadó, akár csak Kyucsuk úr, aki őt követően beszél majd. Kukán úr, jönne a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm a jelentést, és gratulálok a jelentés készítőjének a pozitív személyes kiállásáért Albánia mellett. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek rendszeresen, szorosan nyomon kellene követnie az albániai politikai fejleményeket. És nagyon örülök neki, eh, hogy a legfőbb eh, politikai erők egyetértenek Albánia európai integrációs lehetőségei tekintetében. Úgy gondolom, hogy elég kiegyensúlyozott ez a jelentés, jól tárja fel a fő eh, problémákat, amelyek az ország előtt állnak. Talán még jobban fel lehetne ezeket tenni. Csak tavaly kapta meg a jelölt állami eh, státuszt Albánia. Előtte hosszú ideig politikai feszültség érvényesült az országban. A belpolitikai konfliktus volt tulajdonképpen a fő akadálya annak, hogy előrelépjen a folyamatban az ország. Ezért nagyon örülök neki, hogy a jelentés hangsúlyozza a politikai párbeszéd, a kompromisszumos megoldások és a politikai kultúra javításának szükségességét. Ez mind két félre vonatkozik, a kormány pártra is, és az ellenzéki pártokra is. Pedig Albániában az integráció terén a két politikai tábor lehetőséget kapna az együttműködésre, és ez az együttműködés felgyorsíthatná a folyamatot. A legutolsó politikai válság idején tavaly ősszel is tapasztalható volt ez. Hangsúlyozni kell, hogy a politikai párbeszéd alapvetően az ECR-re létrejött politikai intézmények keretein belül kell, hogy zajoljék. akár csak más régióbeli országok esetében hangsúlyoznunk kell a részvételi politikai egyeztetéseket, és el kell vetnünk a politikai bolykott eszközét. Arra kell ösztönözni partnereinket, hogy erőteljesebben dolgozzanak a fő prioritásokért. az EU integráció céljaira létrejött nemzeti platform hamarosan elkezd működni. Az igazságszolgáltatás reformja igen fontos, és a független bírák kérdésében előre kellene lépni. A közigazgatás reformja és a területi közigazgatás reformja is hangsúlyt érdemel a jelentésben. Tudom, hogy nem egyértelmű a megítélése a reformoknak, de bízom benne, hogy az ország jobb köztisztviselői réteggel fog rendelkezni hamarosan, és ez az ország javát szolgálja majd. Köszönöm, Bosztinár úr, két perc tessék. Köszönöm, elnök úr hadd beszéljek románul, saját nyelvemen. Szeretném mindenek előtt az európai parlamenti képviselők hozzájárulását dicsérni, a néppárti és az SND segítségét, hogy megpróbálták ezt a konfliktust kicsit eloszlatni. Másodszorban pedig Üdvözlöm és hangsúlyozom is, hogy a kormány mennyire elhivatott nevet és politikai pártot nem említek, csak az albán kormányt. Egy közigazgatási reformot indított ugyanis útjára, mely precedens értékű, mert átfogó és bátor is ahhoz, hogy a közigazgatás közhivatalnoki szféra megfelelő legyen. Emellett pedig dicsérem a baráti albán kormány azon elhivatottságát, ő szervezett bűnözéssel és te, korrupcióval felveszi a, a harcot. Ha magas szintű ö, albán ö, tisztviselők ö, lakásai mellett ö, próbáltak bombát ö, robbantani ö, bűnözők, ez is mutatja, hogy mennyire elhivatott az albán kormány. Ö, Harmadsorban szeretném megemlíteni, hogy Albánia milyen mértékben járul hozzá a regionális együttműködéshez. Ez méltóvá teszi az uniós tagságra. Bátor és elhivatott az albán kormány, és politikai párbeszédet kíván folytatni a régió országaival, holnap után egyébként az én országommal is. Végül ezek az erőfeszítések olyan erőfeszítések, melyeket az Európai Bizottságnak el kell ismernie azzal, hogy megnyitja a csatlakozási tárgyalásokat Albániával. Ez lehetséges tekintettel az eredményekre és a reformokra. Szükség van azért is, hogy az integrációs folyamat hiteles legyen. És végül ajánlani szeretném, hogy a csatlakozási tárgyalásokat indítsák el. Ez az Európai Parlament és Bizottság feladata, és tegyük félre az olyan kérdéseket, melyek mostanáig hangzottak, tehát voltak buta megjegyzések az ország muzulmán lakosságára vonatkozóan, és ezeket elutasítom. Köszönöm. Nem tudtam, hogy a románia nyelv hasonlít az angolra. A feszes végén hallottuk ezt különösen. Tenok úr következik. Árnyék jelentéstevő, úgyhogy két és fél perce van. Köszönöm szépen, Paszkúr. Csatlakozom azokhoz, akik gratulálnak Albániához, hogy megkapták a tagjelölt státusz, már NATO tagállam kicsi ország, de kiállnak, a, harcolnak a korrupció ellen, a szervezetbűnözés ellen, reformokat hoznak létre, és a politikai pártok finanszírozását megpróbálják rendbe, rak, rendbe rakni. Szerintem elég jó tehát a helyzet. Van itt azért egy dolog, amit részletesebben meg kell vizsgálni. Albánia az iszlám konferencia szervezet teljes jogú tagja, és sokszor blogban szavaznak a szervezet tagjai az ENSZ-ben, emberi jogi kérdésekben. Elképzelhető, hogy ez a jövőben gondot okoz, tehát sokszor az Európai Uniós tagállamoktól eltér a véleményük, de egyelőre ez nem volt gond. Például az, a szankciókkal kapcsolatban, az szankciókkal kapcsolatban Albánia e, támogatta Európát Oroszországgal szemben, bár a de a nyugat-balkán ez nem mondható el minden országról. Aztán terrorizmus elleni harc. Elképzelhető, hogy elképzelhető, hogy körülbelül 500 olyan albán van, aki elhagyta az országot és fegyveresen harcol Szíriában, az iszlám állam mellett, vagy Irakban. Nem tudom, hogy Fleckenstein úr ezt a kérdést megvitatta-e a hatóságokkal Tiránában, mit tesznek az albán hatóságok a fiatalok radikalizálása ellen, mi a helyzet a dzsihádi terroristákkal, milyen törvényekre, milyen törvények vannak illetve mire számíthatnak, amikor visszatérnek. Ez komoly aggodalomra ad okot, hogyha 500-an is vannak, hogyha megnézzük részarányosan, ez elég nagy részét teszi ki az albán társadalomnak. Köszönöm. Kyucsuk úr következik, két és fél perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr szeretnék én is gratulolni Fleckenstein úrnak. Komoly erőfeszítéseket tett a jelentés elkészítésekor, hogy ez megfelelően kiegyensúlyozott legyen. Albánia, az albán hatóságok sokat tettek azért, hogy a nemzeti stabilitás alakuljon ki. Az egyetlen egyetlen olyan nyugat-balkáni országról van szó, amely NATO tagállam, rendezte szom, szomszédos országokkal a fönnálló problémáit, az Albánia, és támogatja az EU külügy és védelem, védelmi politikáját. Az oroszországi szankciókban Albánia csatlakozott az EU-hoz a politikai kritériumokat egyre jobban teljesíti Albánia, vagy nagyon mértékben teljesíti Albánia, melyek szükségesek a csatlakozáshoz. A parlamentben is eh, megfelelő politikai vita alakul ki. Eh, reformokra van szükség, hogy kialakuljon a működőképes piacgazdaság, de egyre nagyobb a nyomás az EU piacon, tehát további reformok kellenek az albán kormány pozitív lépéseket tett ez irányban. Az, az igazságügyi rendszer megreformálását is elkezdték, a, fe, a felelősségre vonás mértéken nő a bírákkal kapcsolatban, és egyre függetlenebbek. Kifejezték politikai akaratukat, hogy a korrupció ellen föllépnek, hiszen ez nagyon rosszat tesz az államiságnak ennek megfelelő jogi kereteket kell szabni, politikai koordinációra is van szükség. A korrupció elterjedt Albániában, az igazságügyben is, illetve a végrehajtó ágban is, és ez különösen aggasztó. Az Aldinak én vagyok az árnyék jelentéstevője, és ilyeténképpen fölhívnám a figyelmet a nemek közötti egyenlőség elvére, ezt mindenképpen meg kell valósítani. Aztán a gyermekvédelem, illetve a gyermek kényszermunka és nagyon fontos témák, politikai, szociális és gazdasági jogokat kell adni az összes etnikumnak és egyéb kisebbségnek, különös tekintettel a roma kisebbségre. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Epibidé az úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam az előadót, aki Albánia mellett állt ki, de két dolgot szeretnék az emlékezetébe idézni. Először is, Albániában olyan frakciók vannak, amelyek folyamatosan túlélik a választásokat, és amelyek a Nagy-Albániában hisznek. Nagyon jól megszervezték tevékenységüket az interneten, és Nagy-Albánia térképeket mutogatnak, ezzel illusztrálva elképzeléseiket a szerb-görög futballmérkőzésen is ez történt. Bocsánat, szerb-albán futballmérkőzésen természetesen. Expanzionista törekvéseik vannak Görögország irányába is. Azok, akik a nagy Albániát támogatják, Görögország északnyugati részét szeretnék elcsatolni, ezt emlékezetükbe szeretném idézni. Másfelől az albán kormány az emberi jogokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az a görög kisebbség esetében. Ők nem szerezhetnek például földtulajdont amikor az Albán köztársaság létrejött, az albán nemzetiségűek kapták meg azokat a földeket, amelyek korábban görög kézben voltak, ezt is figyelembe kell venni. Réda úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a jelentéstevőt megdicsérni a bemutatott anyag minőségéért. Ugyanakkor szeretném elmondani azt is, hogy ez a jelentés nagyon találóan emeli ki azokat az előrelépéseket, mely, vagy eredményeket, amelyeket az elmúlt egy évben ért el Albánia. És azt a módot is, ahogyan a politikai osztály megértette, hogy milyen reforma kapcsolatos feladatokat kell végrehajtani. Két dolgot szeretnék kiemelni, a korrupciót, pontosabban a korrupció elleni harcot. Ebben a tekintetben nagyon sok mindent lehetne tenni, ahhoz képest, amit mostanáig tettek. Itt külön kiemelném a média helyzetét és azt, hogy milyen helyzetben van sok albán újságíró. Meg kell adnunk minden tőlünk telhető segítséget, hogy független tevékenységet folytathassanak, mert sajnos, mint más régióban lévő országban a sajtó politizálása jelen van. Az albán politikusok decemberben megfelelő magatartást tanúsítottak, és köszönöm szépen a jelentést. Köszönöm szépen. Viszfájon két perc. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt csatlakoznék a kollégákhoz. Én is gratulálok az előadónak kiállásáért, és kihasználom az alkalmat, hogy Edward Kukánnak is gratuláljak tavaly decemberben sikerült visszaterelnie a politikai szereplőket a parlamentben. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a politikai párbeszéd hiánya gyakran volt probléma Albániában. Albánia barátjaként gratulálnék ugyanakkor az elmúlt hónapokban elért komoly eredményekhez is, úgy gondolom, hogy az idén megvan a lehetőség arra, hogy az országot előbbre mozdítsuk a csatlakozás útján, és tényleg őszintén bízom benne, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdődhetnek hamarosan. Persze, én is egyetértek, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség a közigazgatás, az igazságszolgáltatás reformjában, a korrupció elleni küzdelemben, minden intézmény fejlesztésében, az ombudsman függetlensége is említésre került, illetve a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek működését is javítani kell a jogalkotás véleményezésében úgy gondolom, hogy meg kell beszélnünk a radikalizációt is, ami végbe ment az országban, és amiről beszélt az egyik kollega. Nem csak Albániában, az egész régióban, illetve egész Európában jellemző ez. Ami a kisebbségek helyzetét illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség a kisebbségek helyzetének javításához, annak érdekében, hogy az albán állampolgárok által élvezett vízummentesség ne kerüljön veszélybe, hiszen tudjuk, hogy hány menedékkérő érkezik a nyugati országokba. Köszönöm. For two minutes. Jamaszki úr, két perc. Поздравленията към колегата Флекенштайн по отношение на приготвения от него доклад.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 a jelentés bizonyos pontjai egyet kell értenem, például aggodalmat okoz bizonyos harcosok visszatérre, a kisebbségek jogaival kapcsolatban is fogok javaslatokat benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a bizottság részéről Simon Nordjú úr szól két percben, legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy a bizottság nevében köszönetet nyilvánítok az előadó úrnak, a Flickenstein úr nagyon kiegyensúlyozott jelentést készített. Megragadnám az alkalmat, hogy mi is csatlakozzunk a köszönetnyilvánításokhoz az előadó és Kukán úr irányába. Ugye, a parlament mindenképpen segített abban, hogy az ellenzéki bolykott tavaly decemberben véget érjen, és ennek a megállapodásnak a zökkenementes megvalósítása nagyon fontos Albánia számára. Alapvető fontosságú, hogy az EU ö, csatlakozáshoz szükséges reformokat ö, leválasszuk a belpolitikai vitákról. A kormány többségnek és az ellenzéknek közös a felelőssége az állampolgárok irányában, hogy konstruktív politikai párbeszédet folytassanak a parlamentben, ami a tagjelölti státuszt illeti egyértelmű, hogy az EU integráció egy új szakaszába lépett, akkor, amikor tavaly júniusban a tanács ezt megadta, és most el kell ismernünk az Albánia által elért eredményeket. Ugyanakkor nem szabad, és ez is fontos, most elbizakodniuk, illetve karbatett, kar, karbatett kézzel figyelni a fejleményeket. Még nagyon sok mindent kell tenni Albániának ahhoz, hogy a fő kihívásokat megoldja. Közigazgatási reform, jogállamiság, illetve a kisebbségi jó betartása. Nagyon fontos az átfogó igazságszolgáltatási reform, illetve hogy a szervezetbűnözés és a korrupció elleni küzdelem egyértelmű és stabilá eh, váljék. Nagyon fontos ez az albán állampolgárok számára, és a csatlakozás is eh, így indulhat csak eh, meg. Bízunk benne, hogy Albánia be tartja a reform ígéreteket, és a fő prioritások megvalósulnak. Február 5-én került sor a legutóbbi egyeztetésre, és ott meghatároztuk a még megtendő lépéseket. Egy konkrétumra reagálnék, amit Tenok úr mondott, az EU-KKBP álláspontjaival Albániának egyet kell értenie. 2014-ben egyértelműen százszázalékosan alkalmazkodott Albánia az EU-KKBP döntéseihez. Ez nagyon jelentős hát illusztráció az orosz vonatkozásokban is fontos ez. Albánia pozitívan vállalta a regionális együttműködés előmozítását és kibővítési folyamatot is előmozdítja, reméljük, hogy folytatódik. Yeah, let me only make some short remarks for, first of all, what Fleckenstein úr, igen, köszönöm, röviden. Az, amit Teneok úr megemlített, a külföldi harcosok problémájára kitérve, hát specifik, konkrétabban kell fogalmazni, de tudom, hogy az USA-ban, az USA kormányában és csodáltal fordulnak afelé, hogy Albánia milyen bátor módon veszi fel a harcot a terrorizmussal szemben. Predaónak mondom, hogy itt nem csak a, mint ahogy ön is megemlítette, az újságírók szabadságáról is szó van, nem csak a média szabadságáról. Harmadsorban, ami a koexisztenciát illeti, a vallási közösségek, a különböző vallási közösségek együttélését, egymás mellett élését, Albánia erre büszke lehetne, exportálhatná más országokba is, mert ez jó példa és jó példa lenne ez a politikai osztály számára is. Utolsó megjegyzésem a nagyobb Albániáról. A politikában nem jelent, nem töltenek be egy nagyobb szerepet, és ezért az én jelentésemben sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor elmondanám, hogy a módosítások benyújtásának határideje március 3 délután 6 óra, 18 óra. Köszönöm szépen, lépünk tovább. Következő jelentés ügyében Preda úrnak adok szót. Frankenstein. Köszönöm, elnök úr. Frankenstein úr számára is, és számomra is. Ez egy első ismertetése a Bosznia-Hercegovina jelentésnek hadd mondjam el, hogy a bizottság által ö, október 8-án bemutatott ö, éves jelentés elég sötét képet festett Bosznia-Hercegovináról, akkor még Füle úr volt az európai biztos. Ö, voltak, akik azt mondták, hogy nem előrehaladási jelentés, hiszen nincs előrehaladás. Ezt azért nem mondanám, de tényleg meg kell, hogy állapítsuk, hogy Bosznia-Hercegovina esete talán a legnehezebb a kibővítés terjedképező országok közül. Szóval nagyon nehéz a kérdés. Próbálnám ezeket a nehézségeket most önöknek bemutatni az foglalás tervezetben, de sajnos a fordítás miatt ugye ö, terjedelmi korlátok ö, nehezednek ránk, hogy ö, módosításokban fogom ezt megtenni majd. A politikai szendék hiánya stagnáció, gazdasági stagnáláshoz és politikai stagnáláshoz vezetett Bosznia-Hercegovinában. a csatlakozási folyamat is megbénult emiatt, hiszen a e, Boszniát alkotó területi egységek között nincs megállapodás. Rendkívül bonyolult és nagyon kevéssé hatékony a politikai struktúra, a politikai e, reformok elmaradtak, így e, a korrupció nagyon széles körben virágzik, a közigazgatás továbbra is fragmentált, a jogrendek egyszerre egymás mellett léteznek, ez gyakorlatilag meghaladhatatlan akadályt jelent, a civil társadalom nagyon gyenge, a média nagyon polarizált, és nem azonos jogokat élveznek az egyes etnikumok, a horvát <laughs> barátaim biztos örülnek ennek a megállapításnak, de most nincsenek itt a teremben. Szóval nem minden állampolgár élvez azonos jogokat, erre majd vissza fogok térni. 50 százalékát az ország bevételeinek a különböző szintű adminisztrációk fenntartására fordítják, ez borzasztó sok. A vállalkozás indítás terén sereghajtó a világban, a korrupció terén viszont élen jár Bosznia-Hercegovina, 59%-os a fiatalok munkanélkülisége a 15-24 éves korosztályban. 59, ismétlem. Mindez, illetve a politikai elitből való kiábrándultság ö, miatt ö, került sor tiltakozó hullámra tavaly. A választások azért jól ö, zajlottak le, ez jó hír, de nem bárki indulhatott bármilyen tisztségért. Én nem, nem feledtettem el Szeidics Fincsit, és bele is tettem a jelentésbe. Négy hónappal a választások után, tehát márciusban jöhet csak létre, a legoptimistább esések szerint március 11-én az új kormány tehát négy, sőt hat hónap telt el a választások óta, ez rendkívül hosszú idő. Hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy minden intézmény minden szinten ö, hivatalba lépjen és megkezdje működését. milyen prioritásokat kell teljesíteniük a csatlakozási folyamatban. A koordinációt javítani kell, különben a csatlakozás nem indulhat be, az európai pénzeket így nem lehet célba juttatni nagyon fontos, abszolút prioritás a korrupció elleni küzdelem. Ezt Szarajevóban is hangsúlyoztam, amikor ott voltam, megkérdeztem, hogy az önök politikai pártja, az önök intézménye mit tesz a korrupció ellen. Nagyon kevés választ kaptam, nagyon kevés választ általában erre a kérdésre, de hát újra fel fogom majd tenni a kérdést az igazságszolgáltatás függetlensége, a közigazgatás reformja prioritás kellene, hogy legyen, a sajtószabadságot teljes mértékben biztosítani kellene, ez is benne van a jelentésben, mindjárt befejezem. A növekedés és foglalkoztatási paktum tavaly júliusban jött létre az EU-val, egyértelmű célokat tűzez ki, 52%-ban csatlakoztak az EU külügyi állásfoglalásaihoz, ez is nyugtalanító. A főképviselő asszonyal, Mogherini asszonyal, illetve a biztossal folyamatosan egyeztetek. Bosznia továbbra is külpolitikai prioritást jelent az új megközelítés miatt szükséges nyilatkozatot minden politikai párt aláírta, a főképviselő asszony ezt nagyon jó hírnek nevezte, én azért óvatosabb lennék. Bon, uh, I would give now the floor. Most az árnyékjelentéstevőknek euh, adnék szót, kérném két és fél percben percet tartsák magukat, az utána felszóló kollégákra két perc jut. Ez a maximális nagyvonalúság, amelyet itt most tanúsíthatok. Kanur, tessék. Két és fél perc. Szeretnék gratulálni Preda úrnak a jelentéshez az igazságügyi reformjához, a korrupció ellenes harchoz, a gazdasági reformok szükségességéhez, valamint a nem diszkriminatív oktatási rendszerhez szól hozzá. A boszniai civil társadalmi szervezetek eh, azt mondják, eh, és az Európai Bizottság is azt mondta, hogy nem sikerült előrelépni a szomszédokhoz képest. Túl sok eh, értékes időt vesztegettek az etnikai kumok kérdéskörére, és ez frusztrálta az állampolgárokat. Az új uniós megközelítés új reményt ad az ország számára. A közös elkötelezettség megnyitja az utat a társulási, stabilizációs és társulási megállapodás érvénybe jutása előtt a csatlakozási tárgyalások jó alkalmat szolgáltatnának arra, hogy egyenlő szabályok vonatkozzanak az országra is az EU-hoz képest. A tavalyi szociális tüntetésen elhangzottakat kell figyelembe venni, és emellett a befogadó társadalmat, politikai reformokra is szükség van a nemek közötti egyenlőség, a diszkriminációmentesség a perifériára szokult csoportok esetében rendkívül fontos, és mindenki számára hozzáférhetőséget biztosítani kell. A reformok nem akár nászhatják alá a jogokat, ezeket védeni kell. A mostanáig írásban megadott elkötelezettségek azonban nem voltak teljes körülek. Van nyomás az állampolgárok részéről is, az elszámoltathatóságot növelheti ez. Az átláthatóság a tervezési folyamatokban létfontosságú, és a civil társadalmat a reform folyamatba be kell vonni. A médiát, a civil társadalmat, az igazságügyi rendszert nek együtt kell működnie. A korrupció elleni harc abszolút prioritás, mert minden ágazatot érint, az egészségügyet és az oktatást is, és a legsérülékenyebbeket érinti. Az SND ezért teljes mértékben elkötelezett Bosznia mellett, és reméljük, hogy az Európai Unió része lesz majd. Tenok úr, két perc. Két és fél perc. Dzsambaszki úr, jó. Két és fél perc. Уважаеми колеги, уважаеми господин Преда, поздравявам ви за този доклад. Той безспорно е най-трудния Он гледна точка на това, че Босна и Херцеговина е Köszönöm szépen, gratulálok ehhez a jelentéshez. Ez a legnehezebb a jelentés az ország jelentések közül, közül, mert nagyon nehéz elemezni a helyzetet ebben az országban. Az imént beszéltünk Albániáról, azok voltak a jó példák, most pedig csatlakozom azokhoz, akik eh, aggodalmuknak adtak hangot. A korrupció nagyon komoly gond, az igazság szolgáltatás nem működik megfelelően. Négy jogrendszert kéne harmonizálni, aztán a közigazgatás sem, közigazgatás sem működik normálisan, túlságosan átpolitizált. Komoly gondot jelentenek a menekültek is Bosznia-Hercegovinában. Aztán a szervezett bűnözés is nagyon komoly gond, ez még a háborús időszakból érkezik. Több mint 300 olyan mujahid van, aki ott maradt az országban. Ez egyfajta Balkán Hat test az iszlám állam Balkán hat teste. Nos, nem ez az egyetlen ország, aminek muszlim lakossága van, muzulmán lakossága van a Balkán félszigeten. Mindent meg kell tenni azért, hogy Bosznia-Hercegovinában felvegyék a harcot a radikalizáció ellen. A sajtó nagyon nehéz körülmények között működik, etikai megosztottságról is beszélnünk kell az országon belül. Tavaly tüntetéseket tartottak szociális problémák miatt. A külügy is gondot jelent. Például az Oroszországgal folytatott kapcsolat. Frakciónk, az ECR módosítókkal fog élni a tervezett határidőig ezt be fogjuk nyújtani. Rádos úr következik két és fél perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, már nagyon sok dolgot elmondtak előttem, nagyon sok gondot megneveztek. Így aztán két dologra térek csak ki. Egyrészt az etnikai csoportok súlyos helyzete, kétségbeesése, másrészt pedig a menekültek visszatérésének aránya. Gyakorlatilag legalizálják a 90-es évek etnikai tisztogatását, és folytatják is azt. Nincsenek belső erők. Préda úr objektivitását nem valam kétségbe, de kérem olvassa el az Európai Tanács döntését, amely decemberben úgy döntött, hogy Boszniát alaposabban megvizsgálja. Ennek a jelentésnek a negyedik cikke arról szól, vagy bekezdés arról szól, hogy egy koordinációs mechanizmus felállítására van szükség. Én úgy vélem, hogy a jelentésben olvasható mondat, hogy ez rendkívül fontos, tényleg így van. Enélkül Bosznia-Hercegovina csatlakozása lehetetlené válik, mert nem működik megfelelően az állam Bosznia-Hercegovinában. Tehát föl kell állítani egy ilyen koordinációs mechanizmust, vagy alulról érkezik a változás Bosznia-Hercegovinában, és ez mindig veszélyes, vagy fölülről, ami pedig azt jelenti, hogy az Európai Parlament és az e- egyéb EU-s intézményeknek is szerepe kell, hogy legyen ebben. Azt hiszem, a legfőbb cél az, hogy megváltozzon az alkotmány, megváltozzon bosnia hercegovina szerkezete, enélkül nem változik a politikai helyzet. Az alkotmányos változások nak abba az irányba kéne hatnia, hogy nagyobb ruhalommal hatázzák fel az állami hatóságokat, különben egy államban két állam fog majd létrejönni, tehát jelenleg sajnos ez nem működőképes rendszer, diszfunkcionális, ennél rosszabbra már nem is igen fordulhat a helyzet az etnikai kisebbségek, tehát az etnikumok helyzetével is foglalkozni kell. Ezt kell tehát az alkotmányos változáshoz, ennélkül nem változik a politikai helyzet Boszniában. Köszönöm. Köszönöm. Kózó úr, két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani um, Préda úrnak. Um, nem udvariasabban mondom, tényleg jó a munka. Ez egy ellensfoglalási javaslat és az ebben a jó, hogy egyfajta vita indító jellege van. Elgondolkozunk azon, hogy megfelelő-e az Európai Unió politikája Bosznia irányában. Végül is majdnem mindegy, hogy mit történik Boszniában, mit tesznek a bosnyákok, mindegy, hogy a tagállamok mit változtatnak, gyakorlatilag mindig a valóságtól elrugaszkodott jelenség, jelentések születnek az Európa elitek nek az az érdeke, hogy egyfajta gyarmati kapcsolatot tartsanak fenn a Balkán országaival. Azt próbáljuk elérni, azt kéne elérnünk, hogy a civil társadalmon keresztül elérkezzünk a bosnyákokhoz, Bosznia polgáraihoz, és segítsünk nekik. Ha ezen a területen az európai polgárok, az európai tagállamok sem érnek, az európai tagállamok nem érnek el különösebb eredményt, akkor miért érnének el eredményt a bosnyákok? Sajnos egy olyan, polgár, egy olyan politikai változást segítünk elő, aminek nincs is vége. Korrupt, korrupt, nagyon komoly gond a korrupció Boszniában, és a szervezett bűnözés megvénítja az ország működését, de az európai elit támogatja a politikai vezetést, ebbe belefáradtak már a bosnyákok is. Februárban népfelkelésről hallottunk Boszniából. Megelégelték a bosnyákok a megosztottságot, meg nem bírják többé elviselni azt, hogy Brüsszel és Washington támogatja a maffia kormányt, és ez már a háború óta tart, háború vége óta tart. Tuszlában, Szarajevóban, Szerenyitában a bosnyákok az euróról beszéltek. Az ön szerint a, a demokrácia, a méltányosság, a kenyér, az egyenlőség ezt kérték a bosnyákok annak idején. Ön szerint meg, elégedettek most a bosnyákok? Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy megfelelő választ adjunk. Az Európai Uniót nem érdekelte az, hogy akik, vagy nem jöttek rá arra, hogy ami, azok az okok, amik a problémákat, problémákhoz vezetnek, nem vezethetnek a megoldáshoz is. Csak a bosnyákok oldhatják meg ezt a problémarendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoltász úr, két és fél perc. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Mindenek előtt természetesen Préda úrnak szeretnék köszönetet mondani, mert kiváló jelentést készített, jól struktúrált, világos, és jól írja le a boszniai helyzetet. Annak ellenére, hogy nagyon gyorsan változik ez a helyzet és a jelentést folyamatosan frissíteni kell majd a helyi fejlemények függvényében. Hadd mondjam el, hogy egyetértek, egyetértünk azzal, amit eddig hallhattunk, a jogállamiság, a korrupció, a szervezett bűnözés vonatkozásában. Igen, Bosznia olyan eh, ország, ahol ezeket az elveket nehéz megvalósítani, még a jogállamiságot, és csodát nem várhatunk a közeljövőben, de fontos előrelépés lehetne, hogyha Bosznia gazdasági téren fejlődni tudna. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament ebben fontos szerepet játszhat. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy hangsúlyozzuk a preferenciákról szóló megállapítást, nyomás helyeződik rájuk, hogy aláírják. Ehhez kompromisszumot kell találnunk, oly módon, hogy ne gyengüljön tovább a gazdaság miatta, mert az további visszalépést jelentene az ország számára. a gazdaság teheti Boszniát olyan országá, ahol a jogállamiság érvényesül, és ahol a, az állampolgárok hisznek a politikusoknak, és hisznek az országban. Aggaszt a kisebbségek és az LGBTI közösség helyzete, a sajtó helyzete, bizonyos törvények korlátozzák a szabadságjogokat, a, még a, a a különböző közösségi hálózatokon is korlátozzák a, a kommunikációt. Köszönöm szépen. Most pedig a többi hozzászóló következik. Két percben mindenki, Petina asszony, tessék. Öné a szó két percre. Pozdravljam rezolúció a Bosni i Hercegovini, smatram... Üdvözlöm az állásfogalást, mely bosnia hercegovináról szól. Az euróatlanti integráció nagyon fontos Bosnia számára. Ez változás hoz majd az állami szervezetben, felépítésben. Az európai eh, utat kell hangsúlyoznunk. Bosznia-Hercegovinában minden intézménynek azonos alapon kell lennie. Ezt is kell tükrözni az állásfoglalásnak. A bosnyák nép számára az a fontos, hogy az állam működjön, jól működjön, hogy mindenki azonos bánásmódban részesüljön és azonos jogokat élvezhessen. Ez jelenleg nem a helyzet. Bosznia egyesek számára az anyát jelenti, mások számára azonban csak egy mostoha anya. A bosnyák nép jogait el kell ismerni. A federáció különböző részein jogok van a méltóságban, való élethez is. A bosnyák nép 90%-át bizonyos régiókból elüldözték, nem is térhettek haza, azért, mert nem volt elég pénzük erre, vagy nem kaptak támogatást. Így bizonyos horvát közösségek nem élnek az eredeti közösségükben, helyükön, és a, tönkre tették, például Sziréniában a, ilyen a helyzet. Néhány rendeletet megszegnek, van a határokon átnyúló szennyezés, a horvát határon egy kőolajfinomító van. Emellett a nemzetközi megállapodásokat is megsértik. Köszönöm szépen, Magyar Pikula úr. Az állásfoglalásért köszönetet mondok, és az eszmecseréje hangneméért is. a tavalyi választás eredményeinek már lehetővé kellett volna tenni a megfelelő politikai rendet. Láthatjuk, hogy az Európai Unión belül milyen lelkesedéssel fordulnak az ország felé az uniós intézmények de ugyanilyen lelkesedésre szükség van Boszniában is. Az Unió fontolgatja a csatlakozást, de ez arra van szükség, hogy az ország együttműködjön. Az országon belül különböző erőknek egyet kell érteni egymással. Ezt az egyetértést nem lehet rájuk erőltetni. A tavalyi jelentés egyfajta katalógus volt a kudarcokról. Szerencsére idén már más a helyzet. Üdvözöljük, hogy felsorolták azt, hogy milyen reformokra van szükség, hogy megemlítették a szociális és gazdasági kérdéseket, a jogállamiság erősítését, valamint a korrupció, a magas szintű korrupció elleni harcot, valamint a civil társadalom nagyobb mértékű bevonását a döntéshozatalba, a fiatalokat, az ifjúságot, végezetül pedig azt, hogy a régi modi alkotmányos keretet felszámolták. Ezeket mind nagyon fontosnak tartom, de ugyanilyen fontos az is, hogy elgondolkozzunk az, erőfeszítés, az uniós intézmények erőfeszítésein Boszniával kapcsolatban. Boszniát a gazdasági válság terheli, és rendkívül furcsa politikai megoldást találtak 20 évvel ezelőtt, de ez igazságtalanságot eredményezett. Kokán úr, azzal kezdeném, hogy elmondom, elnök úr, ön nagyon nagy vonalú elnök. Másodszorban gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ezzel az első jelentéssel kapcsolatban. Reménykedem abban, hogy ez az összetett ország pozitívan fel meg a kihívásoknak a jövőben. Az a helyzet, hogy Bosznia-Hercegovina nem lépett túlzottan előre az elmúlt öt évben, és akkor diplomatikusan fogalmaztam. Mégis a 2014-es választások eredménye derülátásra ad okot. Úgy tűnik, hogy előre indultak a dolgok. Bosznia-Hercegovina az uniós menetrenden a kiemelt pontok között szerepel, és új megközelítéssel. Ezt mutatja az is, hogy Mogherini főképviselő másodszor látogatott el ebbe az országba, pont tegnap. Három hónap korábban Hán biztossal járt Bosznia-Hercegovinában. Hiszem, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy az országpolitikai vezetői megújítsák szerződésüket állampolgáraikkal. Az összetett helyzetek összetett megoldásokat követelnek, és személyre szabott megoldásokat is. A szociogazdasági kérdések a megközelítésünk előterébe kerültek. Remélhetőleg a megállapodást teljes körben végrehajtják, és a bírósági ítéletet is végre fogják hajtani, ezt nem szabad elfelejteni. Által a Szedics Fincsi ítéletet. Az Európai Uniónak pozitív módon kell jelen lennie Boszniában jelentős munkát kell még elvégezni az országban. Úgy tűnik azonban, hogy a folyamat lendületet kapott. Befogadó, gazdaságilag és társadalmilag fejlett Bosznia-Hercegovinát szeretnék látni, hiszen állampolgárai már nagyon régóta várnak erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fajon asszony két perc. Köszönöm szépen, gratulálnék a jelentéstevőnek. Nagyon sok minden elhangzott. Természetesen osztom a, az agályokat és a bírálatokat is, és szeretnék én is segíteni. De szeretnék továbbra is az elkövetkező két percben optimista lenni. Az országban nagyon sok frusztráció gyülemlett fel az előrelépés, ami hitelesség hiánya miatt tegnap, a tegnapi események történelmi események az ország számára. És ez főleg az állampolgárok számára lényeges. Az ország vezetősége írásban vállalta, hogy megteszi a szükséges reformokat a csatlakozási folyamat felé. Hiszem azt, hogy az ország politikai vezetői politikailag felelősen járnak majd el, és konkrét lépésekkel. Nem szeretnénk a múlt politikai hibáit látni a jövőben is. Tudom, hogy nem lesz könnyű az Európai Unió felé vezető út, a reformok végrehajtása, de Bosznia-Hercegovina képes ezt megtenni, és mi megteszünk mindentől telhetőt, hogy segítsük az országot. Köszönöm szépen, Preda úr! következtetések következnek. Csak, csak röviden, mert nem osztom száz százalékban Fajon asszony optimizmusát. Szerintem vannak lehetőségek, de hát van olyan, hogy az ember elszalasztja a lehetőségeket. És remélem, hogy kicsit gyorsabban zajlanak majd a politikai folyamatok Boszniában. Most pedig hadd mondjam el azt, hogy nem tudok egyetérteni Kószó úrral. A helyi maffiáról beszélt, amelyet Washington és Brüsszel támogat. Tisztelettel fejlőm a figyelmét arra, hogy Brüsszel, ön, Brüsszel önt is jelenti, hiszen ön az Európai Parlament tagja. És a kollégák is elmondták az előbb, hogy mi a véleményük az úgynevezett helyi mafiáról. Szoltes úr azt mondta, hogy a csodák nem lehetségesek. Nos, én úgy vélem, hogy azt várjuk Boszniából, hogy tegyenek erőfeszítéseket. Nem azt várjuk, hogy ők várják a csodát. Ez itt a probléma lényege. Előbb-utóbb el kell kezdeni a munkát. Hat hónapokba tellett a tárgyalás, és két hét betelt az, hogy elfogadják, hogy egyetértenek azzal, amit az írott szövegben megfogalmaz. kicsit lassú, ugye a 20. 21. században, ez a 18. századi sebességnek felel meg. Rados úr, Petir asszony és Pikula, Pikula úr nak azt mondanám, hogy az új, kezdeményezé, az új ö, kezdeményezések kicsit későbbre prognosztizálják az alkotmányos változásokat, ez mint hogyha egy kicsit háttérbe szorulna, hogy későbbre. Én nem zárom ki azt, hogy Boszniában bizonyos, akár bizonyos tagállamok segítségével, ami az lenne az első alkalom, tehát hogy erre is gondoljanak, hogy ismételten, tehát hogy alkotmányos változások legyenek, és ez egyfajta fékező hatást jelentene a, a különböző reformokban, de most nem az alkotmányos viták időszakát írják, éljük, a szociális szerződés megújítására van szükség, ahogy az Kukánor is mondta. Ahogyha Russzó szavaival szólhatok, imáron nem a természeti lény státuszában vagyunk, úgyhogy ez most számít prioritásnak. Most konkrét reformokra van szükség, amelyeknek a célja a közjó, a polgárok javát kell szolgálnia, és egyetértek azzal, amit Kukán úr elmondott ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a véleményüket, és türelmetlenül várom a módosítókat. Köszönöm, mielőtt ezt a témát lezárjuk, Simon Nodi úr, azt fogjuk meghallgatni az Európai Bizottságtól parancsolja. Köszönöm. Néhány rövid gondolat, elnök úr. Megismételném, amit az előző jelentéssel kapcsolatban mondtam. Gratulálunk Préda úrnak is a jelentéséhez. De kihasználnám ezt a lehetőséget, hogy tájékoztassam önöket, hogy a tegnapi fejlemények után mi lesz a következő szakasz a boszniai fejleményekben. Tehát egyértelműen az, hogy tegnap a Bosnyák Parlament jóvá hagyta az írásbeli kötelezettségvállalást, elhárult a legfőbb akadály a csatlakozási folyamat beindítása előtt. A bosnyák állampolgárok is látják most már, hogy saját ambíciójuk teljesülhet, az EU csatlakozás megindulhat. Jövőre lehet, hogy az előrehaladási jelentés valós előrehaladásról fog már beszámolni az Európai Unió, és így az Európai Bizottság is nagyon erőteljesen kiáll a Bosznia-Hercegovina támogatása mellett az európai csatlakozási folyamatban Mogherini asszony is ezt mondta a Bosnyák parlamentben a szavazás után. Tényleg történelmi pillanat lehet ez, hiszen a 2014. decemberi tanácsi konklúziók alapján az várható, hogy az EU tanács következő döntése a társulási megállapodás hatályban léptetését is lehetővé teszi, hiszen most már majdnem 8 év telt el az aláírás óta. Ugye szeretnénk a csatlakozási folyamat vonzerejét kihasználni a reform ösztönzésére Boszniában ugyanakkor egy társulási stabilitási és társulási tanács is létrejön a minisztériumokban. Továbbra is folyamatosan szeretnénk egyeztetésben maradni a bosnyák állammal. Nagyon súlyos szociális és gazdasági kihívások vannak az ország előtt, letaglózóak ezek a problémák nagyon fontos, hogy az együttműködést megerősítsék az összes nemzetközi szerepvállalóval, így a, a pénzügyi szervezetekkel is, annak érdekében, hogy pozitív csatlakozási, integrációs dinamizmus jöhessen létre. Mindenképpen szerettem volna ezt elmondani, mert úgy gondolom, hogy egy eléggé negatív éves jelentés után az elmúlt néhány hétben nagyon pozitív fejleményeket tapasztaltunk. Köszönöm szépen, elnök! Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a módosítók előterjesztésének határideje március 5-e 12 óra, déli 12 óra. Most pedig következik napi rendünk utolsó pontja, a Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatának. Ez egy olyan jelentés, amit szintén Préda úr készít, úgyhogy öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretném biztosítani Szenyanor urat, hogy a legutolsó fejlemény, amit említett, szerepel már a szövegtervezetünkben. Szóval, ami ezt a témát illeti, az Európai Bizottság 2014. júniusában nyújtotta be a jogalkotási javaslatát, ez egy elég egyszerű javaslat, a 12-15-2009-es jogszabály módosításáról van szó, a balkáni térség társulási és stabilitási egyezményeiről. Három ponton módosítják a bilaterális kereskedelmi megállapodások alapján az integrációt támogatjuk, és nagyon fontos a politikai stabilitás, eh, az előreladás a régióban a végcél ugye az, és ezt hangsúlyoznám, hogy ezek az országok csatlakozzanak eh, végső soron az Európai Unióhoz. A második dolog egy emberi jogi eh, záradék, ami lehetővé teszi a felfüggesztését a megállapodás alkalmazásának jogállam és emberi jogi aggályok miatt. A harmadik pedig Bosznia-Hercegovina esetében a felfüggesztés akkor, hogyha az év végéig az Európai unióban nem tudnak tudnak megállapodni az ideiglenes kereskedelmi megállapodásról Horvátország csatlakozása nyomán. technikai módosítás a bizottság kezdeményezéséhez Koszovó esetében is kezdeményezés történt. Van egy módosítóm az emberi jogi záradékhoz, negatívan van ez megfogalmazva, tehát hogyha ö, szignifikánsan megsértik az emberi jogokat, szerintem ez nem megfelelő, úgy gondolom, hogy pozitív kötelezettségnek kell alávetni a nyugat-balkáni országokat emberjogi téren, alapvető szabadságjogok és a kopenhágai elvek betartása. Nem akarjuk, hogy többé-kevésbé tartsák be az emberi jogokat ezek az országok. Az alapvető szabadságjogokat és, az, és a jogállamiságot nem lehet distinkcióval élni, és különböző fokozatokat bevezetni, hogy mi tolerálható, és mi nem emberi jogsértés terén. Ami a kopenhágai politikai kritériumokat illeti, az emberi jogokat teljes mértékben be kell tartani. Az én általam javasolt megfogalmazás egybevágna a tavaly Ukrajna esetében alkalmazott szöveggel, a nyugat-balkáni országok közel vannak hozzánk, a kereskedelmi preferenciák megadásában Pakisztán esetében is ugyanezt várjuk el, hát akkor Ukrán esetében is, illetve Balkán esetében is. Egyetértek az Európai Bizottsággal, világosabban, koherensebben kellene eljárni a különböző kereskedelmi preferenciális emberi jogi feltételek esetében. Lehet, hogy egy, egy tanulmányt kellene készítetni. Két általános észrevételt tennék még zárásként. Bosznia esetében a felfüggesztés tárgyában, ugye most folytatunk erről vitát, reméljük, remélem, hogy az év végéig megállapodás történik, az új EU megközelítés által keltett lendület alapján. Aztán felhívnám a figyelmet még arra, hogy az Európai Parlament jogköreit mindig teljes mértékben figyelembe kell venni, amikor kereskedelmi intézkedéseket felfüggesztenek. Petini úr az Intában nagyon jó egyeztetésben volt partnerem, és egyetértett ezzel a felvetéssel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Now we... Köszönöm szépen. Kán úr, a szocialista árnyékjelentős tevő, ott van Bettini, itt van Bettini úti, úr is, ugye? Bettini úr? Ön, ön jön? Igen. Si sente? hallani? Igen. Köszönöm kollégák a lehetőséget, hogy részt vehetek én is a vitában, Préda úr véleményének megvitatásában. Az Inte szakbizottságban én vagyok felelős ennek a témának. A bizottság a 2009-es rendeletet kívánja módosítani, ebben indulunk ki, és erre utalt az imént Préda úr is. Préda úr véleménye, véleményében két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az első dolog az lenne, hogy milyen konkrét kereskedelmi intézkedésekre, intézkedéseket jelent ez, ...2016. január 1-től a kereskedelmi preferencia rendszert fel kell függeszteni Bosznia felé. A helyzet megváltozott, mert Horvátország belépett az EU-ba. Ugyanez a helyzet, ez történt, úgyhogy a, a érvelés helyes, mindenképpen megállapodásra kell jutni, Boszni esetében szerintem semminek nem szabadna megváltoznia, csak annak, hogy a Bosznia EU-s kereskedelmi cserét abban a fényben kell vizsgálni, hogy mi történt Horvátország, a horvát bosnyák kereskedelemben, ugye a Horvátország azóta belépett, a korábbi helyzethez képest belépett az EU-ba. Van egy politikai újdonság is. Bosznia először, Boszniában először fordult az elő, hogy igazán az európai utat választották, tehát az európai csatlakozás felé vették az irányt, ez nem könnyű ebben segített a bizottság is, de szerintem először, először fordult az elő, hogy történelmi lépést tett Bosznia az EU felé. A politikai vezetők aláírtak egy dokumentumot, ami egyértelműen erről szól, és elfogadják azt, hogy reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy elérjék ezt a célt, elfogadják az értékeket, az alapelveket és az egész folyamatot is. Ez újdonság, és erre reagálnunk kell valamilyen módon, tehát a mi, a mi beközelítésünknek is meg kell változni. Mi nehéz dolgokat kértünk számon Boszniától. Most viszont azt kérjük, hogy konkrét lépéseket tegyenek, nézzük meg, milyen lehetséges lépések vannak. Nos, hát láttuk tegnap, hogy politikai akaratuknak adtak hangot a bosnyákok, és ez rendkívül fontos egyedül, Bosnia egyedül ezen az úton nem tud e elindulni, segítenünk kell nekik. A többiek előtte már beszéltek arról, hogy milyen súlyos problémákkal küzd Bosznia. Mi, nem, a mi segítségünk egyedül nem elégséges ahhoz, hogy ez a változás megtértőjön. Európának nagyon sok gondja van a külpolitikában, ott van Líbia, és még számos más is óriási problémákat kell megoldanunk. Nem szabad megengednünk azt, hogy a Balkánon is kialakuljon egyfajta konfliktus helyzet, vagy kellemetlen helyzet, ez nyilván nem kívánatos. Tehát Európa érdeke is az, hogy Bosznia induljon az Európa felé vezető úton. Ez a fajta egyensúly van meg a jelentésben is, tehát Boszniát Boszniában meg kell értetni, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, és mindenkire ugyanúgy vonatkoznak, és hogyha a szabályokat valaki nem tartja tiszteletben, az nem elfogadható. A Balkán összes többi országa is elfogadta ezeket a szabályokat, és, de nem szankcionálni akarjuk őket ezzel, hanem ösztönözni akarjuk őket arra, hogy folytassák az Európába vezető úton a haladást. korábban is utaltak már erre előttem. Nem hiszem, hogy a bosnyákok Európát plutokraták Európájának látják, akik készek a vérontásra. Hosszú távú változásra van szükség, amely gyökereiben változtatja meg a bosnyák társadalmat. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök Csambászki úr. Ön következik két perc. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще се постара да се вмеся в... Köszönöm. Пробалом. Окошан felhasználni ezt a két percet. Ágyek jelentéstevő vagyok, ez a társ jelentéstevő, szeretném a frakción véleményét kifejteni. A kereskedelmi preferenciáról szóló megállapodást mi hamarabb ratifikálni kell, el kell fogadni. Ugye ez Horvátország tagállamavállása miatt szükséges. Nos, az Intában nem feltétlenül úgy gondolja az, a bizottság, nem feltétlenül gondolja azt, hogy a bizottság javaslatának úgy kell helyt adni, ahogy azt felajánlják. Nos, a jelenlegi jogszabályok megváltoztatására nem feltétlenül van szükség, egy egyszerűen végre kell hajtani a szabályokat, ugye, ahogy azok vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rados úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, hogy a preferenciális kereskedelmi megállapodásokat kiterjesztettük az öt nyugat-balkáni országra. Ez főleg a jelenlegi gazdasági válság miatt is nagyon fontos. Ez segíteni fogja az régió országait az unió felé vezető úton, és gazdasági fenntartatóságot is elérhetnek. Sajnálatosnak tartom azt, hogy Bosznia-Hercegovina esetében egy köztes megállapodásra volt szükség. Remélhetőleg az EU figyelembe veszi azt, hogy milyen pozitív fejleményeket könyvelhetett el az ország, mert ezek hozzájárulhatnak a helyzet javulásához. És reméljük, hogy a kereskedelmi preferenciákat 2016. január 1-től nem függesztik fel. Az Bosznia esetében. Remélhetőleg Bosznia el tudja fogadni a szükséges intézkedéseket. És akkor a stabilizációs és társulási megállapodást is végrehajthatják. Én őszintén remélem, hogy ez idén megtörténik. A korábbi változatban az állt, hogy a rendelkezéseket felfüggeszték a rendszer szintű visszaélések esetében, ha visszaélnek, rendszer szinten élnek vissza a demokrácia elvével. A régió országai megfelelő módon fejlődtek, és ezért pozitívabban is fogalmazhatunk volna mondjuk azt, hogy tiszteletben tartják a követelményeket, ahelyett, hogy büntetnénk őket. Kán úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a javaslatért, és Preda úrnak is a ö, munkáért üdvözöljük, hogy a nyugat-balkány országokra ezeket a rendelkezéseket kiterjesztjük ezek az országok stabilizációs és társulási folyamatban vesznek részt. Ezek az intézkedések tágabb kontextusban vizsgálandóak. Mikrofont kell meg. Akkor elkezdem újra. Ezek az intézkedések más szakpolitikák tágabb kontextusában tekintendőek. A végső cél az, hogy a régió teljes jogú tagja legyen az uniónak. A bizottság egy emberjogi záradékot javasol, ezt mi régóta követeljük, és ezért nagyon örülünk neki az uniós tagságot kérő országoknak eleget kell tenniük a kopehágai kritériumoknak. Ezért van szükség egy olyan záradékra, amely kimondja, hogy amennyiben az ország rendszer szinten visszaél, megsérti a demokrácia, jogállamiság és emberi jogok elveit, akkor el lehessen járni ellenem. Az alapértékek megemlítését is fontosnak tartjuk, ami a ezt az áradékot illeti, ide be kell vonni a környezeti normákat is. Az emberi jogok, a jogok mellett a fenntartható fejlődést is meg kell említeni. A felfüggesztési záradék Horvátországot védi, hiszen Horvátország uniós tagállam, de nem szabad megkülönböztetést alkalmazni. Mindazonáltal az Unió felelősséggel bír a bosnyák biztonsági helyzet szempontjából. Az uniós külügyminiszterek tudjanak gyorsan eljárni adott helyzetben, és ők a felfüggesztést megszüntethetik. Én reménykedem abban, hogy az új hatóságok megragadják ezt a pozitív lendületet, amelyet az új uniós szempont hozzáállás eredményezett. Köszönöm szépen, Picula úr, két perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ez a preferenciális rendszer hasznos, Láthatjuk ezt azokból az adatokból, amelyek szerepelnek a jelentésben. Ezek a számok azt mutatják, hogy 2013-ban Európa volt a nyugat-balkáni országok legfontosabb partnere. Az export 78%-os, az import 82%-os volt a kereskedelmi preferenciák mindenképpen támogatják ezeknek az országoknak az európai integrációját, és úgy gondolom, hogy a stabilitás, a politikai stabilitás megerősítését is előmozdítják a régióban. Bosznia-Hercegovinát illetően, illetve azt, hogy pillanatnyilag nem tud teljes mértékben csatlakozni ez a kereskedelmi rendszerhez a társulási eh, megállapodása alapján. Szóval, hogyha a felfüggesztési záradék hatályba lép, körülbelül 3,6 millió eurós kárt okoz majd, hogyha azt nézzük meg, hogy 700 millió eurós támogatást nyújtott az EU Bosznia-Hercegovinának, eh, nem igazán nagy eredménnyel, akkor ez a 3,6 millió euró nem szignifikáns összeg, leginkább politikai az üzenet, az európai közösség szerződéses alapon működik, és a megállapodásoknak tervezhetőknek kell lenniük, 2004-ben Magyarország és Szlovénia CEFTA-ból kilépett, és Horvátország akkor olyan helyzetben volt, mint ma a Bosznia-Hercegovina, és két tárgyalási fordulóban sikerült ezt megoldani. Mm, bízom benne, hogy az új bosznia-hercegovinai hatóságok megértik majd, hogy mi a kötelességük a az állampolgáraik és EU irányába, és Simon Nordjú következik, az Európai Bizottságtól két perce van, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy pontosítok, azt hiszem, hogy fontos, semmilyen új kereskedelmi engedményt nem kérünk Boszniától, vagy semmilyen további piacnyitást nem kérünk. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy a Horvátországgal a horvát csatlakozás előtt érvényes kereskedelmi rendszer fennmaradjon. Mindkét oldalról fenn kell ezt tartani, különben romlik a kereskedelem helyzete. Pékula úr világosan elmondta, hogy körülbelül milyen mértékű ennek az elvárt eredménye, mármint a felfüggesztés esetén ugye maximum 3 millió eurós lehet a beséseink szerint a bosnyákok vesztesége, ezt megerősíthetem milyen negatív hatása van annak, hogyha Bosznia elutasítja, hogy a horvát exportőrök előtt megnyissa a kereskedelmet. Itt 70 millió euróról van szó a horvát oldalon, és a bizottság mindenképpen úgy gondolja, hogy szolidárisnak kell lennünk, és akár csak az összes többi nyugat-balkáni országnak, Boszniának is adaptálnia kell a rendszerét. Na most mi a helyzet a felfüggesztése? Nem szeretnénk felfüggeszteni a kereskedelmi preferenciákat, egyáltalán nem erre törekszünk, de hát ez a módszer eddig is működött. ez a záradék egyértelmű ösztönzést kell, hogy jelentsen Bosznia számára, hogy az év végéig a, a vámmentes kvótákat adaptálják, mert különben Bosznia számára véget kell vetnünk ennek a preferenciának. Ennyi összesen a célunk ezzel az áradékkal. Még néhány apróságot említenék meg. Először is az emberi jogi záradékról beszélnék. Mindig ilyen standard záradékot alkalmaznak a kereskedelmi főigazgatósági kollégák, az INTA kollégáik megerősíthetik, ez egységes. Még egy dolog, azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy a tanácsot is vonjuk be ebbe a vitába. Nos, őszintén szólva a bizottságnál nem igazán vagyunk biztosak benne, hogy ez pozitív eredményt hozna. A felfüggesztésnek automatikusnak kellene lennie, hogyha december 31-ig Bosznia nem teljesíti az elvárásokat. Na most a felfüggesztés visszavonása is automatikus kell, hogy legyen, megnyugtatok mindenkit. Most, hogyha a külügyi tanácsot bevonjuk ebbe, akkor lehet, hogy késedelem történik, és igazából ezt szeretnénk elkerülni. Én inkább arra kérném a parlamentet, hogy eh, ne eh, e módosító szerint eh, járjanak el. Köszönöm. Köszönöm. Preda úr, kérem zárja le a vitát. Sokat nem tudok hozzátenni. Az már jó, mondja az elnök. Nos, meggyőződésem, hogy az végső kompromisszum jó lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor lezárnám az ülést. Március 9-én szavazunk erről, és ezzel berekeztem az ülést. Három perccel a határidő. Paid off.